hogy valamikor majd ezeket beszüntethessük. De ehhez arra is szükség van, hogy Oroszország is lépéseket tegyen, és hát nekik kell megtenni ezeket a lépéseket. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kapcsolattartó csatornák nyitva maradjanak, de Oroszországnak kell az első lépést megtennie mert különben csak tovább romlik a helyzet. Ha ez bekövetkezik, akkor nagyon fontos, hogy a szankciókkal gyakorolt nyomást fokozzuk. A második dolog, amiről beszélni szeretnék, talán tudják, hogy Juncker elnök úr megbízott azzal, hogy jövő év őszéig egy programot dolgozzak ki arra, hogy az európai szomszédság politikát, a segítségnyújtási politikát átdolgozzam. Egyértelmű, hogy arculatváltásra van szükség, már megkezdtük a munkát, és nagyon fontos az, hogy alaposan áttekintsük a teljes politikánkat ezzel kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy ha 16 szomszédságos országot megnézzük Fehér Oroszországtól Marokkóig, akkor azt látjuk, hogy egyfajta közös vonulatot kell kidolgozni, elveket illetően, az irányvonalakat illetően, és egyénre szabott megoldásokat kell alkalmaznunk a szomszédaink számára. Ne felejtsük el azt, hogy itt nagyon eltérő állapotú államokkal és nézetű államokkal állunk szemben. Vannak olyan országok, akik szeretnének uniós tagságot, vannak, akik a távolságot szeretnék tartani tőlünk, vannak, ahol a belső válság annyira lefoglalja a kormányokat, hogy nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Aztán nagyon fontos az is, hogy az európai érdekeket képviseljük. Ez a biztonság, a prosperitás, a jövőkép, az érintett régió népei számára, és a migrációs áramlatokkal való megbirkózás. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy a jövőben rugalmasabban és gyorsabban főleg reagáljunk, amikor aktuális fejlemények ezt kívánják. Federica Mogherini főképviselővel nagyon szorosan együttműködünk, és lépésről lépésre való megközelítést alkalmazunk. Az első fázisban, márciusban a zöld könyvet fogjuk kiadni, utána ezt megvizsgálhatja a nagy közönség, utána pedig novemberben megszületik maga a közlemény a bizottság részéről. Ezek a viták és az elhangzó vélemények persze kihatnak majd arra, hogy mi az iránya a keleti partnerségi csúcsnak Rigában. Ezzel kapcsolatban majd kiadunk egy non-papert a bizottság részéről. Ez javaslatokat is foglal majd magában, és teljesíthető célokat is amiket meg fogunk vitatni a rikai csúcson, és el is dönthetjük őket. Nagyon fontos ezen kívül. Nem szabad azt a benyomást keltenünk, hogy eltér a prioritásunk a keleti és a nyugati partnereket, illetve pont az ellenkezőjéről van szó, ugyanúgy kezeljük a nyugati és keleti partnereket, még akkor is, hogyha a közvéleménynek az a benyomása, hogy csak a kelettel foglalkozunk. Jövő héten, hogy pontosan, hogy elkerüljük ezt a rossz benyomást, Marokkóba is elutazom. A nemzeti parlamentek kollégáihoz szólok most, Jean-Claude Juncker azt mondta, hogy a következő öt évben nem lesz bővítés. Bizonyos országokban, amik találva érezték magukat, olyan helyzet alakult ki, ami sajnálatos. Nem arról van szó, hogy a csatlakozási tárgyalásokat bezárjuk, a tárgyalásokat nagyon is intenzíven folytatjuk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legmesszebb jussunk, csak a múlt megmutatta számunkra, hogy általában ezek a csatlakozási tárgyalások elhúzódnak, és ennek technikai okai vannak, ezért nem valószínű az, hogy a következő öt évben konkrét eredményét látjuk a tárgyalásoknak. Nagyon fontos leszögezni azt, hogy a bővítési tárgyalásokat inkább úgy kellene hívni, hogy bővítési folyamat. Nem arról van szó, hogy az uniós közösségi joganyagot át kell emelniük, hanem arról van szó, hogy az adott érintett országok képességeik szerint szociális és infrastruktúrás fejlesztéseket úgy végezzék, hogy felkészüljenek az Európai Unióba való belépésre. Ezt megfigyelhetjük. Például ott van a jogállamiságnak a kérdése. Én, szeretn, én ezt mindig hangsúlyozom, hogy az egyik dolog törvényeket alkotni. A fenntartható megvalósítás és betartatás az a másik része. Egy jó példa például a korrupció elleni harc. Itt nagyon sok jó törvényt mondhatnék, a legtöbb országban ezek meg is születtek, de aztán évek során mi az unió részéről megfigyeljük azt, hogy a korrupció elleni harc a gyakorlatban hogy valósul meg, mennyire sikeres. Aztán mondok egy másik példát, ez is nagyon fontos, a gazdaság fejlődése egy tagjelölt ország részéről. Erre is nagyon nagy hangsúlyt kell helyeznünk aztán a jogállamiság elvei, az átláthatóság, függetlenség, a bíróság függetlenség, a korrupció elleni harc. Ezek alapkövek. Csak akkor kezdjük el a tárgyalásokat, ha ezekre koncentrálhatunk. Szerbia és Montenegro a 23-as és a 24-es fejezetet ennek megfelelően már megnyitotta. De arról is van itt szó, hogy ezeknek az elveket a gyakorlatban is meg kell valósítani. Például a külföldi beruházások, külföldi vállalkozók helyzetének stabilitása, helyzetének stabilizálása az adott országokban, és a jogrendszer ehhez való igazítása. A harmadik dolog, amit említeni szeretnék, az az európai kül- és biztonságpolitikának a felkarolása nyilvánvalóan, hogy ez is része a tárgyalásoknak. Igazából ennyi lett volna, amit szerettem volna elmondani. Talán még egy dolgot mondanék. Különösen figyelni fogunk arra a kérdésre, hogy a politikáink jobban kidomborodjanak. Az Európai Unió önmagában a legnagyobb pénzügyi támogató a majdnem minden tagállamban. Nagyon sok tagállamban azonban ezt nem eh, érzékelni megfelelően, mégpedig azért, mert um, nagyon sok támogatási forma a költségvetésnek már eleve beépített része, amely persze kondíciókhoz kötött. Vagy, hogyha segényújtással élünk, akkor nemzetközi szervezetek munkájához járunk hozzá, a Vörös Kereszt és az ENSZ. Ezért aztán nagyon fontos levonni a megfelelő következtetéseket, hogy láthatóvá tegyük a politikáinkat az állampolgárok részére, hogy kézzelfoghatóvá váljon, hogy az Európai Unió részt vesz ebben a munkában, és az életminőség javítását célozza meg. Így aztán én azt kérném, különösen a nemzeti parlamenteknek a képviselőit, hogy nemzeti szinten is ne csak a vita legyen a lényeg, hanem az érvelés. A bővítés az nem túl népszerű téma, ha megnézem az Euróbarométert, de nagyon szükséges, hogy erről beszéljenek és dolgozzanak ezen a tagállamokban a minőség sokkal fontosabb, mint a sebesség. A következő bővítési kör úgy kell, hogy megvalósuljon, hogy az állampolgárainkban ne keletkezzen az az érzés, hogy az új tag csak újabb terhet jelent, hanem az új tagokat úgy lássák, mint az unió újabb támogatóját. És minden érintett a jogállamiságon, a gazdasági feltételek javításán dolgozzon, azért, hogy teljes mértékű tagjává válhasson az európai családnak a tagjelölt ország. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Kollégákat arra kérem, hogy egy kis megértést tanúsítsanak, mert eh, igazságosan kell megosztanunk a hozzászólási időt, úgyhogy ezt kérem, hogy mindenki két percben eh, szóljon hozzá. Először mindig egy tehát váltva hallgatjuk meg a nemzeti parlamenti képviselőket és az LP e képviselőket, és ez természetesen azt jelenti, hogy korlátoznunk kell magunkat. Ez majd a Mogherini asszonyjal folytatott párbeszédre is érvényes. Hogyha valaki mind a két napirendi ponthoz hozzá szeretne szólni, akkor azt kérem, hogy csak az egyikhez szóljon hozzá. Először a lett parlamentből Kányéck képviselőnek adom meg a szót. Tessék, két percre. Igen, lett parlamentből. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Hán biztos úrnak, Lettországnak az egyik legfontosabb prioritása az elnökség idejére a keleti partnerség. Először is az Európai Uniós rendet tartjuk szem előtt, és másodszor nagyon fontos támogatási jelzést akarunk küldeni a partnerországoknak, harmadszor pedig a rigai csúcs találkozón szeretnénk minél nagyobb részvételt elérni. Nagyon örültem annak, hogy ahogy a programok személyre szabását, vagy országra szabását végig gondolták, és ezt javasolják, ez a keleti partnerség szempontjából nagyon fontos. Ami a keleti és a déli aspektust illeti, a korábbi lengyel külügyminisztert minisztert idézném, azt mondta, hogy a keleti országok azok európai szomszédok, és csatlakozni kívánnak sokan az Európai Unióhoz, míg a déli országok az Európai Unió szomszédai, és nem akarnak csatlakozni az Európai Unióhoz. Tehát itt egy nagy különbség van, ezt figyelembe kell vennünk a partnerségi programoknál. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr! mondja Préda úr. Azt hiszem, hogy kiváló gondolat volt ez az eszmecsere ma a nemzeti parlamenti képviselőkkel. Nagyon örülök, hogy itt vannak, mindenkit követ, üdvözlök. A szakbizottságunk ma a bővítésről vita, vitázik, és a szomszédságpolitikáról, és ezt erősítenünk kell, ezt a két programot. Ami a szomszédságpolitikát illeti, nagyon fontos, ahogy a biztos úr is mondta, hogy ne felejtsük el azt a tényt, hogy az orosz agresszió Ukrajnával szemben ez elfogadhatatlan dolog, és ezt az ország keleti részének elfoglalása elfogadhatatlan dolog. Ami pedig Oroszország és Abházia viszonyát illeti, ezzel kapcsolatban ugye elolvashattuk a legutóbbi beszámolókat, végül pedig, ami a moldáv eredményt szeretném elmondani, az EBSZ most tette közzé ezt a választási eredményt, az Európa barát pártok sikeréről számolt be. Ami pedig a bővítést illeti, a biztos úrnak köszönetet szeretnék mondani, hogy az európai álláspontot tisztázni kívánja a bővítéssel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lássák az érintett országok, hogy fontosnak tartjuk ezt a témát ez a Nyugat-Balkán számára reform motiváció is. Montenegro, Szerbia és egyéb jelölt országokat a saját teljesítményük alapján kell megítélni. A néppárt számára nagyon fontos erősíteni azt, hogy ami a Nyugat-Balkánt illeti, a tesszaloniki követelmények mellett kiállunk továbbra is, és az országok európai perspektíváját hangsúlyozzuk. Köszönöm. Merci, Monsieur le Président, cher Elmar. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Elmar kedves biztos úr, nagyon örülök, hogy itt van, és én a francia nemzetgyűlés nevében szeretnék hozzászólni, ami a szomszédság politikát illeti az új új bizottságban ez a két politika, a bővítési politika és a szomszédság politika egyben marad. Azt szeretném, és azt mondták, hogy nem fog a következő bizottság ideje alatt egy ország sem csatlakozni, de én nagyon fontosnak tartom, hogy nyitva tartsuk az, a kapukat e, a két dolog, a két politika között nincsen automatikus összekapcsolódás. A biztos úrnak nagyon nagy tapasztalata van ebben a kérdésben. A szomszédság politika azonban figyelembe kell, hogy vegye az egyes országok adottságait, hogyan lehet a politika koherenciáját, következetességét összeegyeztetni azzal, hogy az országokat különbözőképpen a saját adottságaik alapján ítéljük meg. Ami a Balkánt illeti, Egyetértek önnel, hogy nagyon fontos a kopenhágai kritériumok betartása, a jogállamiság megvalósítása és a korrupció elleni harc. Szerbiában különösen hangsúlyozni kell a reformok szükségességét. Hozzátennék még egy megjegyzést, a Balkán ugye keleten található, de délen is ez a mediterrán földközi civilizáció részét képezi a Nyugat-Balkán, úgyhogy stratégiailag nagyon fontos Európai szám, Európa számára, legyen szó energiapolitikáról, bevándorláspolitikáról, biztonságpolitikáról, vagy a stabilitásról és a békéről. Hadd eh, hangsúlyozzam még egyszer, hogy eh, a francia eh, parlament árgus szemekkel figyeli mind a két szomszédságpolitikai dimenziót, keletet és dél szomszédságpolitikát is, úgyhogy mind ebben, mind pedig ennek finanszírozásában nagyon fontos szerepet játszunk. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, mondja Fleckenstein úr. Először is köszönöm még egyszer, hogy ami a bővítés politikát illeti ezzel kapcsolatban pontosította a kijelentéseket. Juncker úr szerencsétlen kijelentései sok mindenkinek a kedélyét felborzolták, úgyhogy jó, hogyha ezt most tisztázták, és a populista hangokat nem erősítik ezzel. Nagyon fontos, hogy itt a parlamentben hangsúlyozzuk, hogy az a véleményünk mindannyiunknak, hogy az Európai Unióba tartó országok részéről nagyobb erőfeszítésre van szükség a szükséges reformok bevezetése érdekében, de ugyanúgy az Európai Uniónak és a bizottságnak, a parlamentnek is, és a frakcióknak is nagyobb erőfeszítést kell tenniük, konkrét segítségnyújtást. Azt gondolom, hogy a szerbiai, montenegrói, albániai fejlemények bátorítóak lehetnek, de persze vannak még egyéb dimenziók, amelyekben nagyobb előrelépésre van szükség, mint például Koszovóban, ami a szomszédság politikát illeti. Moldáviának gratulálunk a barátainknak, akik ugyan szoros, de egyértelmű többséget szereztek a választásokon az Európa barát erők, és azt remélem, hogy hamarosan még nagyobb többség fogja támogatni az Európába vezető utat, hogy mindez az orosz elnyomás alatt történt, vagy befolyás alatt történt, ez még nagyobb elismerést érdemel. Ami pedig Ukrajnát illeti, Ukrajnának gazdasági segítséget kell nyújtanunk, és politikai együttműködést eh, kell megvalósítanunk annak érdekében, hogy a reformokat bevezessék. Eh, eddig a demokratikus erők egy jó alapot helyeztek le, de valódi reformok még csak most következnek. És világossá kell tenni azt is, hogy sem a kievi kormány, sem mi pedig nem engedhetjük meg azt, hogy megfélemlítsenek. Az orosz partnertől pedig azt eh, várjuk, hogy Ukrajnából minél hamarabb vonják ki a csapataikat. Oké, okay, let's Satz. Utolsó mondat. A kievi kormány egyértelművé tette, ugyanúgy, mint ahogy a Majdáni mozgalom, hogy Európába tartanak. Ami pedig a NATO-t illeti, Ukrajnának joga van benyújtani a felvételi kérelmét, bár azt is világosá tette, hogy ez valószínűleg nem a közeljövőben fog megtörténni. Köszönöm. Stein, az Köszönöm Fleckenstein úrnak. Először hallom, hogy a washingtoni események miatt borzolták fel az, a washingtoni események borzolták fel az ön kedélyét, Schwarzenberg úr következik vielleicht zu sagen. Köszönöm szépen. Hán biztos úr beszélt a bővítésről, és azt mondta, hogy a tagjelölt államok, Nyugat-Balkán országainak és gazdaságilag is közeledniük kell az Európai Unióhoz. Hadd mondjam el, hogy hogy e, ezek egymással szembe menő e, kijelentések. Én tudom, hogy nagyon fontosak a beruházások, ezt tudom e, saját tapasztalatunkból. Nyugat-balkáni országokban nagyon magas a munkanélküliség, tehát nagy beruházásokra van szükség. A nagy beruházások csak akkor jönnek, hogyha a beruházók biztonságban érzik magukat, és nagy piachoz férnek hozzá. Ez azt jelenti, hogyha a biztonság és védelmi politikai helyzet eh, tisztázott ezekben az országokban nem, ezt most nem kell ugye elmagyaráznom, hogy hogy lehet ezt elérni, másodszor pedig, hogyha hozzáférnek az európai ö, uniós piacokhoz. A, piac a, a, a pénz fél a leginkább ezen a világon, úgyhogy nem lesznek beruházások addig, amíg bizonytalanok a körülmények. nagyon fontos, hogy megfelelő vállalkozások megtelepedjenek ezekben az országokban, ahhoz, hogy legyen mit exportálni. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, itt vagyok, hátul Hán biztos úr. Némi aggájjal hallhattuk, illetve Némi aggodalommal figyelhetjük a tél közelettét Ukrajnával kapcsolatban Mariupolt illetően, és azon gondolkozom, illetve azt szeretném kérdezni, amit az ukrán sajtóban hallhattunk nemrégiben, például megjegyzéseket, amelyeket kollégájától, illetve főnökétől, Mogherini asszonytól hallhattunk, amikor a Dombaszi régió autonóm státuszáról beszélt, tehát hogy egy három éves speciális státust kapjanak, illetve Van Roypuy úr a föderalizációról beszélt. Szeretném kérni, hogy pontosítsa ezt a 28-ak, illetve a bizottság álláspontját illetően, hogy Ukrajna státuszáról mit gondolnak. Líbiát illetően pedig nyilván a Kadafi elnök rezsimjét senki nem sírja vissza, de milyen destabilizált a régió, és nagyon nagy mértékben aggaszt, amit a katariak tesznek az iszlamistákkal kapcsolatban, illetve ami az iszlamistákkal kapcsolatban történik Tripoliban. Én szeretném tudni, hogy a bizottság, illetve az Európai Unió mit tud tenni ezzel a hatalmas stratégiailag fontos országgal. Montenegróval kapcsolatban pedig jó hírek hallhatók a Nyugat-Balkán tekintetében. Reméljük, hogy meghívást kapnak, hogy csatlakozzanak a NATO-hoz a közeljövőben. Aztán Szerbiával kapcsolatban is szeretnék kérdéseket feltenni. Ami engem aggaszt az az, hogy lehet-e továbbiakban mondani is Oroszország legjobb barátja most, hogy Oroszország politikája Ukrajna irányába eszkalálódott, hogy nem csatlakozik Szerbia az uniós, illetve amerikai szankciókhoz, aztán az Oroszország nemrégi katonai akciói ezzel kapcsolatban. Szeretném tudni, hogy a 28-ak az Európai Unió álláspontja mi. Aztán pedig, hogy a szerb kormány elírtélte Vojislav Sesel beszédét, amelyet az elmúlt héten a parlamentben hallhattunk. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar profit de această ocazie pentru a vă aduce... Biztos úr, elnök úr, megrakatom ezt az esélyt, hogy tájékoztassam önöket, hogy az európai bővítés Románia számára továbbra is prioritás marad annak érdekében, hogy a keleti szomszédságban a stabilitást és békét garantáljuk. Románia diplomáciai erőfeszítésekkel és segítségnyújtással mindig is támogatta a Moldáviai Köztársaság EU felé vezető útját. Elismerjük az európai perspektívájukat, hiszen ez a sorsa az országnak. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy aktívan támogassuk Moldáviát, és megkapja ugyanezt a többi EU-s tagállamtól. Köszönöm. Uh, excuse me, President. Uh, Elnézést kérek, elnök úr. Nem tudtam, hogy én fogok először szólni. Nos, szeretnék köszönetet mondani Hán biztos úrnak, hogy tisztázta, illetve pontosította azt, hogy Juncker úr nyilatkozatai nem azt jelentik, hogy leállítják a bővítési folyamatot. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos pontosítás volt. Illetve azt is gondolom, hogy nagyon fontos, hogy amikor a szomszédsági politikáról szólunk, nagyon sok figyelmet fogunk fordítani arra, hogy minden állam, minden ország külön álló, illetve nagyon egyedi ezért mindegyiknek személyre szabott, illetve országra szabott megközelítést kell kapnia. Végezetül pedig szeretném felhasználni az időmet arra, hogy felhívjam a figyelmet a tunéziai helyzetre, illetve elmondanám, hogy a választási megfigyelő missziónak voltam vezetője, eddig már két szakasz zárult le, a törvényhozási, illetve az elnökválasztás első fordulója, és nagyon jól alakultak a folyamatok. A tunéziai hatóságok, a tunéziai nép csodálatra méltó elkötelezettséget mutattak a demokratikus változás nyitottság átláthatóság irányába, most pedig egy harmadik, utolsó szakasz zajlik le, az elnökválasztások második szakasza. Várhatóan ez egy kicsit nehezebb lesz, hiszen elkerülhetetlen módon polarizáltabbá válik a helyzet, de azt remélem, hogy ez a folyamat a továbbiakban is úgy zajlik, ahogyan eddig, ezért azt ajánlom, hogy Tunéziára mindannyian figyeljünk oda. Köszönöm. Sajnos az elnök úr mikrofon nélkül szól. Köszönöm szépen el már, biztos úr, kedves kollégák! A keleti partners, illetve szomszédságban Oroszország aktívan alternatív projektjén dolgozik az Európai Unióhoz képest egy Eurázsai Gazdasági Uniót, egy olyan szervezetet, amelyet egy gyakorlatilag totalitárius hagyományokra alapoznának, illetve egy orosz diktátor szabályaira. Nagyon óvatosnak, körültekintenek kell tehát lennünk, hogy mielőtt még bármilyen hivatalos kapcsolatot veszünk fel ezzel az álszervezettel, ami pedig a nyugat-balkáni országokat illeti, az Szerbia álláspontja a közös kül- és biztonságpolitikával kapcsolatban, például, hogyha Ukrajnával kapcsolatban bizottság valamilyen álláspontot képvisel, Szerbia ugyan támogatja, hogy Ukrajna területi épségét megtartsák, azonban Szerbia az ENSZ biztonsági tanácsában nem szavazott illetve távol maradt az ö, ukrajnai orosz agresszióval való figyel, ö, véleménynyilvánítástól. Hát tavaly 89%, tavaly 89 62%-ra csökkent a támogatottság, ez a tárgyalási mandátum során is elhangzott a közös kül- és biztonságpolitikával kapcsolatban. Szerbia egyrésztről az uniós integrációs folyamat szeretne tovább haladni, ugyanis nagyon egyértelmű, világos gyakorlati előnyei vannak annak, hogy Oroszországgal kapcsolatban áll, ahol pedig Európai Uniós szankciókat alkalmaznak. Biztos úr, ön nem lát-e veszélyt ebben a kettős megközelítésben Szerbia részéről. Köszönöm. Először én is szeretnék egyetértenék abban, hogy Juncker úrnak a kijelentése azt, illetően, hogy a következő öt évben nem lesz bő, bővítés, hát kicsit fölborzolta a kedélyeket az európai körökben, és máshol is a világon. De ugyanakkor megértem azt is, hogy a tagjelölt országoknak az állampolgárai mennyire szeretnének csatlakozni. Hán úr, a parlament nemrég szavazott, hogy elítélje Törökországot a ciprusi tevékenységéért. És szeretném tudni, hogy léptek-e ez ügyben, és Törökország reagált -e ebben, és hogy Boszkira úrnak a kijelentését elítélték el, hiszen ő azt mondta, hogy ez a szavazás ugyanarra a sorsra jut, mint minden más szavazás, értéktelené válik nagyon sok mindenkit felkavartak a török kijelentések, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy Európai Unióban nagyon nagy problémák vannak a külső régiókban. Az egyik nagyon komoly ilyen probléma az, amit említettem, Ciprus. A másik az, hogy általában véve az Unió nem veszi komolyan a szerepét. Úgyhogy szeretném tudni, hogy ön, mint biztos, mit gondol, van lehetőség arra, hogy az Európai Unió erősebb szerepet játszon? milyen kritériumokat várnak el ezektől az országoktól, milyen megfigyelő tevékenységet végezzenek, végeznek annak érdekében, hogy ezeket a fenyegetettségeket elkerüljük. Köszönöm. Ja. Äh, in, in weiten Teilen der Deutschen Németország német közvélemény nagy részében, illetve a politikában és politikusok között is nagyon nagy csalódást tapasztható az Oroszországhoz fűződő viszony romlása miatt. Az új kormány a partnerséget erősíteni kívánta eredetileg Oroszországgal, és az ukrajnai események azonban hatalmas bizalomvesztéshez vezettek. Most azt látjuk, hogy az orosz politikában politika megváltozott, a hozzáállás megváltozott. Korábban a NATO-hoz való csatlakozást provokációnak ítélte meg Oroszország, de azt mondták, hogy az Európai Uniós csatlakozás nem érzik veszélyeztetettségnek, veszélynek, de most úgy látjuk, hogy már egy társulási egyezmény aláírását is provokációnak tekinti Oroszország és nagyon súlyos lépésekkel, gazdasági nyomásgyakorlással, katonai nyomásgyakorlással válaszol erre ez a szomszédsági politikánkat, amely, tehát, amelyet eddig nem tartottak agresszívnek, és nem tartották úgy, hogy Oroszország ellenes, Nos, tehát ezt a politikát ezt teljesen új dimenzióba helyezik ezek a reakciók. Azt szeretném tudni, hogy hogyan kíván ö, reagálni ezekre teljesen új következményekre, ö, körülményekre. És még egy apróság, azt hiszem, hogy ezen kívül még az egyes országok, az Európai Uniós országok nem egységesek a szankciós politika alkalmazásában. Mi úgy gondoljuk, hogy mivel nem akarunk katonai választ, válaszlépéseket tenni, ez az egyetlen alternatívánk, a gazdasági szankció. Mi lesz, hogyha nem tudunk egységesek maradni? Jövő márciusban kell az első közös döntést meghozni, szeptember pedig a eh, második szankciós lépést, és ezek újabb eh, lépéseket követelnek, eh, és az régi stratégiát nem lehet folytatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Mondja Luna csak azt, hogy én is szeretném megköszönni a biztos úrnak, hogy tisztázta eh, ezeket a szavakat, amelyeket Juncker elnök eh, mondott, és ezek eh, hát mégiscsak vitatott, ez egy vitatott kijelentés, mely szerint az elkövetkezendő öt évben nem lesz csatlakozás. Ugye ez nincs kőbevésbe. Még akkor is, hogyha ez nem realisztikus, hogy most öt éven belül csatlakozom egy ország, mégis az ilyen perspektíva nagyon fontos szerepet játszik pont Nyugat-Balkánon a reformok szempontjából. Ön is azt is említette, hogy a bővítés sajnos sok tagállamban nem éppen mm, népszerű lépés. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet? Ugye a nyugat-balkáni országokat egyesek nem akarják látni az Európai Unióban, hogyan lehet mind ott, mind itt nálunk európaibbá tenni a véleményt. Végül pedig nagyon fontos a koherencia az Európai Bizottságban is az energia érdekek és a, az emberi jogok között. Azt olvastam, hogy Sefcovics Azerbajdzsánban járt, és Aliyev elnök nagyon barátságosan fogadta őt, és eh, Aliyev nagyon eh, dicsérte az energia együttműködést eh, Európával, és fontos stratégiai partnernek tekintjük egymást. Ezzel egy időben Azerbajcsán egy nagyon, nagyon is autoriter irányba elmozduló ország. Itt Szaharov díjat kapott egy személy, aki, egy emberi jogi aktivista, aki börtönben ül, a lánya mondta el múlt héten Strasbourgban, hogy milyen szörnyű körülmények között tartják őt fogva. Eddig nem sikerült engedélyt kapnunk az azeri kormánytól arra, hogy meglátogassuk őt a börtönben, úgyhogy hát nem tiszta számomra ez a kép, hogy egyrészt, hogy Sefcsovics látogatását hogyan lehet itt dimenzióba helyezni. Kérdezem, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy egységes képet tekintsék, és ne bontsák szét az emberi jogokat, illetve az energiapolitikát. Komisszárió. Eh, parlando... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. A szomszédsági politikával kapcsolatban kérdezném a következőt. Ön Tunéziáról hogyan vélekedik? Hiszen ez baráti országa a mediterrán partnerség következtében az Európai Uniónak, illetve fontos történelmi kapcsolatok fűznek hozzá. Én magam is egyébként a választási megfigyelő missziónak voltam tagja, és megállapítottuk, hogy a törvényhozási, illetve elnökválasztások nagyon jó átláthatósággal kerültek megrendezésre, illetve nagyon jó volt a részvételi arány. Szerettem volna azt kérdezni öntől, hogy ahogyan gyakorlatilag minden politikai szereplő, akivel tárgyaltunk, megerősítette, hogy konkrét gazdasági, illetve társadalmi támogatásra van szüksége ahhoz, hogy felépítse az államot, hogyan kíván az Unió ebben részt venni, a lehető legszélesebb körű programmal annak érdekében, hogy támogassa a demokráciát egy olyan zónában, egy olyan régióban, amely alapvető fontosság az Európai Unió számára, mint a Magreb. Ami pedig a Nyugat-Balkánt illeti, én Albániával szeretnék foglalkozni, ugyanis előde lehetővé tette Albánia számára, hogy tagjelölt országi státuszt kapjon, figyelembe véve azokat a reformokat, amelyeket a szervezetbűnözés, illetve az illegális bevándorlás terén hajtottak végre. Ezek azonban még mindig nagyon fontos kihívást jelentenek az országban, és szerettem volna megtudni, hogy ön hogyan értékeli az előrelépéseket, amelyeket Albánia tett ezen a területen, és milyen perspektívát lát az ország számára hosszú távon, hogyan tudjuk a reform folyamatában támogatni ezt a tagjelölt országot, főként ami a bírósági reformot illeti. Ugyanis az EU lex misszió Koszovóban eh, bizonyos eh, kihatásokkal járt Albániára is. Köszönjük szépen azt a sok hozzászólást. igazából egybehangzóak voltak. Még egyszer a szémszétság politikát illetően. Én remélem, hogy elég egyértelmű voltam, amikor azt mondtam, hogy az egyes szomszédos országokat egyéni jellemzőik alapján külön-külön kell kezelnünk, hiszen ez jellemző arra is, hogy ők hogy akarják kiépíteni a kapcsolatokat velünk. A keleti partnereket illetően nagyon heterogén a kép, van három ország, Ukrajna, Moldávia és Grúzia, amelyek kifejezetten EU-s tagok szeretnének lenni. És aztán a többi ország különböző kis különbségekkel ismert okoknál fogva távolságot akarnak tartani. Délen például ez a helyzet, de itt is eltér az, hogy milyen intenzitással ápoljuk a kapcsolatokat. Úgyhogy ami a fő pontot illeti, új politikát hozunk létre, ehhez meg kell érteni, hogy más és más megközelítést igényel minden ország, és hogy ugyanakkor azonban van egy közös érdek, a partnerség kialakítása. Ez nem egy egyirányú utca, nem arról van szó, hogy mi a pénzt adjuk, feltételekhez kötjük a finanszírozást, és utána ennyi, hanem vannak bizonyos érdekeink ugyan, de ugyanakkor a szomszédainktól is elvárjuk, hogy a érdeklődésüknek hangot adjanak, és jelét adják. És szeretnénk, hogyha maguknak tudnák az uniós elveket. Úgyhogy ők is kell, hogy azonosuljanak ezekkel az elvekkel, és aktív szomszédságpolitikát folytassanak. Karl Schwarzenberg és többen is mondták, és akkor most erre reagálok. Szerintem megkérdőjelezhetetlen az, hogy a gazdasági fejlődés, a gazdasági vonzóerő és ennek előfeltétele a jogállamiság nem csak hogy elvek, hanem ezek a gyakorlatban is meg kell, hogy valósuljanak. A papír nagyon türelmes, de bebizonyítható kell, és ellenőrizhető kell, hogy legyen az, hogy pozitív fejlemények folynak helyben. Ezért aztán egyre inkább én bővítési folyamatról szeretnék beszélni. És ennek a folyamatnak vagyunk a tanúi. Én azt gondolom, hogy egyértelmű az is, hogy a lehetőségeinkhez mérten az Unió és a Beruházási Bank, vagy a Fejlesztési Bank, vagy más pénzügyi intézményeink kell, hogy olyan lehetőségeket teremtsenek, amelyek lehetővé teszik bizonyos pénzügyi segélyekkel ezt a fejlődés. Számomra nagyon fontos az, hogy mindkét oldal függ, függjön egymástól, és kötelezze el magát a jogállamiság elvei és a pénzügyi fejlődés mellett. Gazdasági fejlődés csak akkor következhet be, hogyha egyértelműek a jogállamiság elvei. Néhány országban a jogállamiság elvei nem kézzel foghatóak, és nem kapcsolódnak közvetlenül a pénzügyi fellendüléshez, úgyhogy ezzel foglalkoznunk kell. Aztán, ami a részletkérdéseket illeti, röviden, Frederica Mogherinit magát megkérdezhetik nem sokára arról, hogy az uniónak mi az álláspontja a decentralizációt illetően az Ukrajnában. Ezek teljesen egyértelmű. Ez az ukrán kormány szuverén döntése, hogy a bel decentralizációját hogyan akarja megvalósítani. Ami a kelet-ukrajnai helyzetet illeti, hogy mi a viszonya a központi régiókkal, ez is belügy. Európa és a nemzetközi közösség minden ország szuverenitására nagyon nagy hangsúlyt helyez, és arra is, hogy minden országnak joga van ahhoz, hogy a belső szervezeti struktúráját önmaga határozza meg. Így aztán ez kizárólag az ukrán kormány döntése, hogy hogyan kívánják ezt megvalósítani és felépíteni. Az egyik elvárásunk az az, hogy a decentralizáció megvalósuljon. Ami a múlt árnyait illeti, én úgy gondolom, hogy a helyes egyensúly megtalálása nagyon fontos, hogy megvitassuk a dolgokat, de ugyanakkor ö, ne legyünk ezzel populisták. Hál' Istennek a legtöbb ilyen dolog már a múlt té, például a retorika, most pedig arról van szó, hogy a megfelelő egyensúlyt megtaláljuk, semmit se söpörjünk a szőnyeg alá, de ugyanakkor ne is hangsúlyozzuk túl. A józan észre középút nagyon fontos ami az, azokat az országokat illeti, mint Tunézia és a többi említett ország. Szerintem itt az nagyon fontos, hogy ne csak pénzügyileg támogassuk ezeket az országokat, hanem a civil társadalom építését is. Ez az a platform, ahol, funkci- ahol működhet a demokratikus társadalom. Ami Azerbajdzsánt illeti, nem akarom elhallgatni, hogy vannak olyan felállások és beszámolók, például Kínával kialakított kapcsolatokat illetően, amivel még foglalkoznunk kell, vitatkozni kell erről. Néha a hivatalos beszámolók kicsit másképp néznek ki, mint a valóság. De ahogy már mondtam, nem arról van szó, hogy csak az energiakérdésekkel foglalkozunk, és másokkal ne foglalkoznánk. Így aztán én azt mondanám, hogy az Európai Unió, az Európai Bizottság kicsit koherensebb munkát végez, mint bizonyos tagállamoknak a kormánya. Gyakran azzal vádolnak minket, hogy mindenhonnan építő köveket rakunk össze, de mi ennek megfelelően össze is rakjuk őket, és működünk, ami Oroszországot illeti. Én úgy gondolom, hogy maguk hívták ki maguk ellen a szankcióinkat, és maguk hozták magukat ebbe a helyzetben, amiben ma vannak, és hogyha megnézik a Rubelnek a mélyzuhanását, és a moszkvai bőrzének a mélyrepülését, illetve az általános orosz gazdasági helyzet romlását, akkor egyértelmű ez, és csak remélni tudom, hogy a józanész nem sokára eluralkodik. És a tárgyalások folytatódnak. De, ahogy mondtam, Oroszországnak kell megtennie a kezdeti lépéseket. Többet ezzel kapcsolatban nem tudok mondani. Ami pedig Törökországot illeti, majd Federica Mogherini és én jövő héten ellátogatunk Törökországba. Ez is egy jelzés. Szarajevóban leszünk például most pénteken, hogy megint csak jelezzük egyértelműen azt, hogy mennyire komolyan együttműködünk. És a szolgálataink az említett felhozott témák témákkal majd foglalkoznak ott. Hölgyeim és uraim, még egyszer, az unió sebességét és a hozzávaló csatlakozás sebességét a tagjelölt országok szabják meg maguk. Ez azt jelenti, hogy a nézeteik, hozzáállásuk, a külpolitikánk és szomszédságpolitikánk válságnak a kezelése, hogy ezt hogy kezelik az egyes országok, ez szuverén döntésük. A nap végén a csatlakozásnak az alapfeltétele bizonyos kondíciók teljesítése, de maguk az államok az, a tagjelölt államok, akik döntenek. Ma ha úgy tetszik, az Európai Unió majdnem minden említett országban messze a legfontosabb kereskedelmi partner. Például vegyük Szerbiát, minden külföldi beruházásnak a kétharmada az Unióból érkezik. Oroszországban is nagyon fontos ez az arány. Úgyhogy egyértelműek a statisztikák, és minden érintett tudja azt, hogy a gazdasági érdekek hová kötődnek. Csak az egymáshoz való közeledés néha gyorsabb, néha lassabb. Egyébként ez Oroszországra is vonatkozik. Az Európai Unió egy béke folyamat, és ezt naponta bizonyítjuk. Tőlünk nem kell senki, hogy féljen. Pont ellenkezőleg minket az érdekel, hogy békésen együtt éljünk a szomszédainkkal, közösen fejlesszük a társadalmainkat, és perspektívát és jólétet biztosítsunk az állampolgárainknak és ide értjük az orosz barátainkat is. Ehhez tartjuk magunkat, és ezt kívánjuk a szomszédainknak is. Köszönöm. Tisztelt biztos úr, nagyon köszönjük a részvételét. Nem utolsó alkalommal találkozunk, ugye? Én is azt gondolom, hogy a bővítés napirenden van továbbra is, ez az egyik legsikeresebb politikája az Európai Uniónak. E, persze csak úgy lehet ezt folytatni, hogyha valóban következetesek vagyunk, e, befelé és kifelé, különben nem működik. Ezért világossá kell tenni, hogy a jelölt országok nagyban meghatározzák a tempót, és azt is látjuk a fejleményeken a szomszédság politikában, hogy az Európai Unióban is létezik a belső koherencia, a közös politika eh, folytatása a nagy szomszédos országokkal szemben, hiszen a döntésképesség eh, ettől nagyban függ. Nagyon komolyan kell venni a helyzetet, úgyhogy ezért eh, ez mindig felhívás is a saját belső integrációnk erősítésére. Köszönöm szépen, Johannes, minden jót!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 Meine Damen und Herren, ich darf in unserer Mitte... Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntöm az Európai Bizottság alelnökét és az Európai Unió főmegbizottját. Nem akarok hosszú fejtegetésekbe bocsátkozni. Mindenki, aki aki hozzászólását korlátozza, az lehetőséget biztosít valaki másnak, hogy ő is hozzászólhasson. 17 órakor el kell mennie Mogherini asszonynak. Persze, még nagyon sok napi rendi pont van a napi renden. Úgyhogy most másfél percre korlátoznám a hozzászólási időket, hogy nem, nem önnek Mogherini asszony természetesen. És akkor rögtön meg is adom a szót Mogherini asszonynak, tessék. Thank you very much, actually. Köszönöm szépen. A következő ülésemet 5 órakor kezdem az Európai Bizottságban, úgyhogy elnézésüket kérem, el kell mennem hamarabb is, de úgy tudom, hogy ez volt igazából a megállapodásunk. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak ma. Ez lehetőséget biztosít számomra, hogy a heti találkozónkat most megtartsuk, innentől kezdve tehát hetente találkozunk az Európai Parlamenttel, és ez különleges alkalom számunkra, ugyanis eszmecserét folytathatunk a nemzeti parlamenti delegációkkal, amit én egyébként nagyon nagyra értékelek, mert volt lehetőségem hasonló formátumban találkozni önökkel Rómában néhány héttel ezelőtt, néhány nemzeti parlamenti delegációval, illetve a tagállami látogatásaim során. Először is szeretném elmondani, hogy nagyra értékelem a stratégiai megközelítésüket a munkaprogramjukhoz, munkanapjaikhoz, ugyanis tudom, hogy a munkadokumentumról holnap fognak beszélni, nem ma, mégis engedjék meg, hogy egy kicsit erről is szóljak. Hiszen úgy gondolom, hogy nagyon jól összefoglalja azokat az elemeket, amelyeket az első hetekben saját magam és munkám során elvégeztem, de szerintem az elkövetkezendő hónapokban, években is fogok ezekkel foglalkozni. Ugyanis, hogyha megnézzük azt a dokumentumot, amelyek önök holnap fognak megvitatni, azt látom, hogy abból indul ki, hogy nagyon fontos a politikai biztonsági környezet megváltoztatása, és egy leírást is ad arról, hogy Európai Unióként mit kell tennünk az azért, hogy hiteles szereplővé váljunk, illetve azok maradjunk, illetve egyéb elemekre is kitér, ami kulcsfontosságos stratégiánk szempontjából például az európai politikai és jogi rend megerősítése, illetve a globális rend megerősítése, például a NATO-val kapcsolatban, illetve egyes kulcsfontosságú eseményeket is kiemel, mint például a meg nem támadási szerződés megújítása. Minden rendben kérdezi a képviselőasszony, a főképviselőasszony. Azt hiszem, hogy nagyon erőteljes partnerség valósulhat meg közöttünk az elkövetkezendő években, ugyanis a biztonság és politikai környezet Európában, a világban drámai módon megváltozott azóta, hogy legutóbb vagy utoljára megírtuk, megfogalmaztuk az Európai Biztonsági Stratégiánkat. A biztonság és a béke akkoriban a sarokkövének számítottak az európai politikai életben, és most pedig itt vagyunk néhány évvel később, és a helyzet tökéletesen megváltozott keletre, délre, a világ többi részén, és akár európai területen is. Azt hiszem, hogy az önök kérdéseinek, megjegyzéseinek nagy része a fő válságokra fog összpontosulni, amelyek a régiónkban tapasztalhatók, illetve a világ egyéb részein. Úgyhogy engedjék meg, hogy a legfontosabb kihívásainkra összpontosítsak, annak érdekében, hogy régiónkban és globális szinten egyaránt szembe tudjunk nézni ezekkel a válságokkal, illetve kihívásokkal. Szerintem a saját házunk táján kellene kezdenünk, ugyanis hogyha nincsen közös elemzésünk a kihívásokról, fenyegetettségekről és lehetőségekről, amelyek előttünk állnak, nagyon nehéz, sőt lehetetlen, hogy hitelesek és eredményesek legyünk globális, illetve regionális szereplőként. Ezért azt gondolom, hogy először saját magunkkal kell kezdenünk, Brüsszellel kell kezdenünk, a fővárosainkkal kell kezdenünk, ezért nagyon örülök, hogy az Európai Parlament és Nemzeti Parlamenti képviselők egyaránt jelen vannak, ugyanis ezeket a megközelítéseket le kell küzdenünk, amelyekkel úgy gondolkozunk, hogy ott van Brüsszel, az európai szint, illetve a nemzeti szint, és hogy ez két különböző dolgot jelent. Ugyanis közösen kell egy közös álláspontot kialakítanunk, illetve jövőképet. Tudom, hogy nagyok az elvárások bizonyos szakpolitikák felülvizsgálatával kapcsolatban, kezdve az Európai Biztonsági Stratégiával, és ezzel kezdeném, hogy elmondom, hogy az elkövetkezendő hónapokat arra szeretném felhasználni, hogy a formátumot, a módot meghatározzam, amelyel dolgozni fogunk az Európai Biztonsági Stratégián. A tanács 2013. decemberében mandátumot nyújtott arra, hogy a júniusi tanácsülésen, európai tanácsülésen ezzel kapcsolatban egy jelentés szülesen, ezt jövő júniusban fogom megtenni. és egy lehető legnagyobb mértékben nyitott folyamatot szeretnénk megvalósítani a külpolitika, a védelmi politikai közösség, civil szervezetek, nemzeti és európai szintű képviselők tekintetében. Már épp elég válságom van, úgyhogy ebben most már nem szeretnék belebonyolódni, mondja a főképviselőasszony. Az elkövetkezendő hónapokban tehát legkésőbb a júniusi tanácsülésre elő fogjuk készíteni a stratégia, az európai biztonsági stratégia átalakítását. Nem csupán új dokumentumra van szükségünk, hanem valódi egyetértésre van szükségünk az európai körben, hogy melyek a prioritásaink, melyek a kihívásaink, és melyek azok a politikai eszközök, amelyeket használnunk kell, és hogy milyen döntéseket kell hoznunk a kihívással kapcsolatban. Végezetül pedig szeretnék egy vitát folytatni azzal kapcsolatban is, hogy van-e szükség európai biztonsági stratégiára, vagy inkább európai külpolitikai stratégiára, amely tartalmazza a biztonságot is, de nem csak arra korlátozódik? Ugyanis nagyon jól tudjuk, és önök parlamentként jobban tudják nálam is, hogy a belső és külső kihívások között közötti összefonódás annyira erősé vált, hogy most már nem is lehet ambíciónk, hogy ezeket külön válasszuk. Tehát koordinálnunk kell szakpolitikáinkat, a külpolitikát egyaránt, ezért a kihívásom az, a bizottság részéről, de a tanács részéről is, tehát kétféle kalapot fogok feltenni. Ezért van egy harmadik kalapom is, ez pedig az Európai Védelmi Ügynökség kalapja, amelyet nagyon gyakran kifelejtenek a számításból, de én szeretném újra előhúzni. Tehát, ahogyan mondtam, gondoskodnunk kell arról, hogy a külső és belső politikáinkat koordináljuk nemzeti szinten. Nemzeti parlamenti képviselők ezt nagyon jól tudják, azonban áll ez az európai szintre is úgyhogy még 5 óra előtt egy kicsivel el kell mennem, mert ma délután 5-kor a biztosok első formális ülését fogom elnökölni, tehát a külügyel foglalkozó, külpolitikával foglalkozó biztosokét. Mivel Oroszország és Ukrajna van a rendünkön, így módon az energiaügyi biztos is jelen lesz, a kereskedelmi és egyéb biztosok, Megpróbáljuk biztosítani tehát, hogy a bizottság kezdeményezései ugyanabba az irányba mutatnak, és hogy a lehető legtöbbet megpróbálunk kihasználni a céljainkból. Ugyanez vonatkozik a tanácsra. Úgy döntöttem, hogy nem csupán a külügyminiszterek tanácsát fogom elnökölni, hanem a kereskedelmi, a fejlesztés és a védelmit egyaránt. Ez a négy formátuma tehát a külügyi tanácsüléseknek de a napirendre szeretném tenni valamelyik formátum körében a migrációval kapcsolatos kérdéseket, talán a belügyminiszterekkel, inkább, mint más formátumokban, amelyek esetleg hasznosak lehetnek, hogy összevonjuk nem csupán a külpolitikai agendánkat, hanem a belpolitikáit is. Szeretném rövidre fogni egyéb esetben attól tartok, hogy a hozzászólók nem tudnak majd időt kapni, és elégedetlenek lesznek, ezért azt szeretném elmondani, hogy annak érdekében, hogy teljesen ki tudjuk használni az eszközeinket, amelyből sok van, és nagyon fontos eszközök ezek, talán egy kicsit bátrabbnak kell lennünk, és a rendelkezésre álló eszközeinket, soha nem használt eszközeinket ki kell használni. Ez lehet, lehet hogy nehéz lesz, akár a tagállamok, akár a bizottság részéről. Ezért azt mondhatom, hogy remélhetőleg számíthatok az Európai Parlament és Nemzeti Parlamentekkel való együttműködésre, hogy leküzdhetjük, leküzdhessük azokat a korlátokat, amelyek a Lisszaboni szerződés nyújtotta eszközök útjában állhatnak. Azt is jól tudom, hogy felül kell vizsgálni a külügyi szolgálatot. Emellett nagyon elkötelezett vagyok, és néhány hónappal ezelőtt talán ugyanebben a teremben tettem ígéretet arra, hogy figyelembe veszem azt a felülvizsgálati javaslatot, amelyet tavalyi évben kaptam, nagyon konkrét javaslatokat, nem csak azzal kapcsolatban, hogy a külügyi szolgálat hogyan működik, hanem hogy az Európai Uniós delegációk hogyan működnek világszerte. Úgy hiszem, hogy a világban való jelenlétünket jobban ki kell használnunk, ez releváns, sőt, nagyon nagy mértékű, de sokkal jobban kell azt felhasználnunk. Továbbá intenzívebbre szeretnénk fűzni a munkánkat, nem csupán az Európai Parlamenttel, amit eddig is nagyon élveztem, hanem a nemzeti parlamentekkel is. És itt pedig ebben a formátumban nagyon eh, nagy lehetőséget látok. Néhány ponttal szeretném zárni. Az egyik, tudom, hogy elég sok időt fordítottak a beszélgetésre Hán biztos úrral, és említette azt a közös látogatást, amelyet Szarajevóban fogunk tenni, Pénteken, majd pedig jövő héten Törökországba utazunk, együtt fogunk elutazni, nem csak vele, hanem más biztosokkal is. Törökországban például ott lesz velünk Teljeni biztos úr. A menekültáborokat is meg fogjuk látogatni, és szerintem ez egyfajta új munkamódszerét mutatja a bizottságnak. Igyekszünk ugyanis a lehető legnagyobb mértékben koordinálni munkánkat azért, hogy összehangolt üzenetet küldjünk, és közös látogatásokat teszünk, közös nyilatkozatokat teszünk adott esetben hogy közösen reagáljunk dolgokra, eseményekre. Ugyanis, amit megint csak nagyon frusztrálónak találok, az az, hogy amikor Brüsszelben ezt a magatartást látjuk, hogy mi, a bizottság, mi, a tanács, mi, az külügyi szolgálat, ez nem igaz, szeretném, hogyha összefognánk. Hán biztos úrral Szarajevóba utazunk első közös látogatásunkra, és szerintem ez már nagyon jól aláhúzza azt, amit ő is kiemelt a beszédében az előbbiekben, tehát hogy mennyire fontos, hogy a bővítési folyamaton dolgozzunk komolyan, konzisztens, koherens módon annak érdekében, hogy először a Nyugat-Balkánnal vegyük fel a kapcsolatot, ami egy olyan régiója a szomszédságunknak, ahol az Európai Uniónak nagyon nagy szerepe van, és nem csupán az Európai Uniónak. Természetesen arra törekszünk, hogy ez a régióbeli partnereinknek is jó legyen, és az érdekeiket szolgálja, de az Európai Unió érdekeit egyaránt. Ha pedig egy prioritásos listát kell felállítanom, akkor tulajdonképpen körökben tenném. Először azokkal az országokkal kezdeném, amelyek a legközelebb állnak hozzánk, mint például a nyugat-balkáni országok, török országok, ahol nagyon sok előrelépésre van szükség, és nagyon nagy felelősséget érzünk ezen országok iránt, ezért szeretnénk elutazni Szarajevóban, hogy megnézzük, hogy az új vezetőséggel Bosznia-Hercegovinában hogyan tudunk az Európai Uniós folyamatban kapcsolatot teremteni. A következő kör pedig a szomszédságunk, dél-dél-keleti, illetve keleti szomszédságunk, illetve a szomszédaink szomszédai, dél és keleti irányban egyaránt. Ezért úgy gondolom, gondolom, hogy biztonsági prioritásaink szempontjából nagyon fontos, hogy együttműködjünk olyan területeken, ahol nem feltétlenül, amelyekre nem helyezünk feltétlenül nagy politikai hangsúlyt, azonban nagyon sok tevékenységet folytatunk, és diplomáciai jelenléttel rendelkezünk. Afrikára gondolok például. Ami nagyon fontos eleme a szomszédságunknak, még akkor is, ha azt nem így látjuk, de csak akkor látjuk a jéghegyet, egyelőre csak a jéghegy csúcsát látjuk, a jéghegyet meg csak akkor, ha már a déli határainkon van. 2015-ben tehát szerepvállalásunk, kötelezettségvállalásunk tekintetében a következő elemeket szeretném kiemelni, a következő két elemet, ahol az Európai Bizottság munkája, az Európai Tanács munkája, az Európai Parlament munkája, illetve a nemzeti parlamentek és kormányok munkája jelentős globális változásokhoz vezethet. Az egyik a 2015 utáni fejlesztési agenda, és ehhez valamilyen módon kapcsolódva a régi éghajlatváltozási tárgyalások a COPS 31 után. Ezek az elemek nem csupán kétoldalú elemei a kötelezettségvállalásainknak, hanem úgy gondolom, hogy azt a többletértéket is nagyon jól megtestesítik, amelyeket az Európai Unió a nemzetközi szintérnek biztosítani tud. Ez olyan terület, ahol tapasztalatunk van, hitelesek lehetünk, vezető szerepet játszhatunk, és elég könnyen megváltoztathatja azt, ahogyan az Európai Unió kihatással van a globális agendára. És reméljük, hogy a több, a világ többi részére is pozitív hatással lehetünk. Ugyanis az igaz, és nyilván erre most jobban összpontosítunk, amióta a válság megkezdődött, de a pozitív lépésekre, fejleményekre is összpontosítanunk kell, amelyeket európaiként tudunk nyújtani a régiónak, akár itt a régióban, akár globális szinten. Úgy hiszem, hogy a potenciálunk e tekintetben nagyon jelentős, és meglep az, hogy időnként nem tudjuk, nem látjuk, hogy igazán mekkora potenciállal rendelkezünk, és hogy milyen sok eszközünk van ha csak a politikai akarat, ha a meglévő politikai akaratunkat is felhasználjuk. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen. a biztosokkal tartott találkozóra nagyon sokáig várunk mindig, úgyhogy szálljunk rá elég időt. És nagyon fontos, hogy a szinergia megvalósuljon a bizottság, a tanács és a főképviselő között, mind hármajuk között. És azt hiszem, ez az egyik fő oka annak, hogy létrejött az önhivatala a külügy és biztonságpolitikai főképviselőség, úgyhogy ezért nagyon fontos az együttműködésünk. Postinár úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Főképviselő asszony, alelnök asszony. Két kérdésem lenne. Az első kérdés. Az EULEX-es koszovói korrupciós esettel kapcsolatban mikor fog beszámolni a parlamentnek? És még mindig azt gondolja, hogy Zsaki úr az EULEX-nél még mindig jó helyen van, tudva, hogy 2008-ban ő írta a mandátumát az EULEX-nek, és önnek, mint az EU külpolitika koordinátorának szerepe és a találkozóinkat illetően. Mi lesz az az üzenet, amit át fog adni a South Stream-mel kapcsolatban a kollégáinknak, tudva, hogy ez mind a bővítés, biztonságot és energiapolitikát is illeti. Tudva, hogy a bulgár offshore eh, South Stream projekt eh, folytatódik, de a szárazföldön nem, Szerbia elkötelezte magát, hogy megkezdje a munkálatokat, Magyarország nagyon támogatja a South Stream-et, Ausztria pedig még nem tudja, hogy mit szeretne. Köszönöm. Dank meneer de voorzitter. Ik zou ook... Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Mogherini asszonynak. Nagyon ígéretes volt ez a bevezető. Ön az új politikai biztonsági klímáról beszél. Mindeközben nagyon fontos, hogy Oroszországgal megegyezésre jussunk. Európa és az európai kontinens szempontjából nagyon fontos a békés és stabilitás szempontjából a megfelelő partnerség Oroszországgal nem hoztunk létre új elválasztó vonalakat, vagy mézagokat, de mégis egy új hidegháború előtt állunk. Nagyon fontos, hogy Európa és az Egyesült Államok belássák, hogy hibákat is követtek el. A kérdésem a következő. Nagyon fontos Szíria, Irán és egyéb országok szempontjából a partnerség Oroszországgal. Hogyan fogunk ebből a zsákutcából kimászni? nagyon nem akarjuk, hogy eszkalálódjon a helyzet, ennek az ellentéte igaz, de mégis szükség van valamilyen exit stratégiára. Nagyon fontos elem, ez, ehhez mindenképpen egy megoldásra kell jutnunk, mégpedig mind a két oldalnak erre törekednie kell. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, mondja Plenkovics úr. Eh, Mogherini asszonynak minden jót kívánok, eh, és remélem, hogy megfelelően tudja majd koordinálni a biztosokat. Eh, néhány pontot említenék. Hát, biztos ellátogatott Szarajóvóba, és ez nagyon fontos volt. Ez egyik legfontosabb kérdés számomra, hogy Bosznia-Hercegovinában mikor fog életbe lépni a társulási egyezmény, hogyha erre kitérne majd, ez nagyon fontos előrelépés lehetne, mert ez alapján ítélhetjük meg a reform folyamatot Boszniában. Nos, Szerbiával kapcsolatban a sesely gyűlöletbeszédeket felvetettük az Európai Parlamentben, láttuk, hogy az főügyész reagált, és igyekeznek elérni azt, hogy visszakerüljön Hágába a sesely. Nagyon fontos lenne, hogy az önök részéről, a bizottság számáról is egy egyetemű jelzést fogalmazanak arra vonatkozóan, hogy elfogadhatatlan az ilyen hangnem. Az Európai Uniós politika és a befagyott krízisek kezelése a legfontosabb teszt. Moldova, Grúzia, sajnos Ukrajna. Ukrajna most már egy ilyen befagyott konfliktus határán áll, Nos, ezek mind az expanzionista orosz politikának a következményei. Moldova mi az elvárásai a tegnapi választások után, és hogy látja az európai erők előrelépését? Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, főképviselő asszony. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos volt mindannyiunk számára ez a bevezető, hiszen kivetett egy nagyon fontos, előrevetített egy nagyon fontos pontot, a koordináció szükségessége a különböző szintek között, a különböző biztosok között és a tagállamok és aspektusok között. Az egyik fontos elem az, az egyik válság Líbia, a szomszédos régióban, ahol nagyon fontos a koordináció, a különböző programok, diplomatikai, diplomáciai, politikai fellépés, a biztonságpolitika, a katonai beavatkozás, illetve a különböző tagállamok közötti koordináció itt elengedhetetlen. Hogyan fog a líbiai válsággal kapcsolatban előrelépni? azt is figyelembe véve, hogy az Európai Bizottsági Elnök helyettesi pozíciója előtt milyen kijelentéseket tett, és az ENSZ koordináció szempontjából is. Tenak úr. Főképviselő asszony, itt vagyok először is. Az osztrák újságnak, amikor nyilatkozott, azt mondta, hogy az autonóm státusz a Donetsz medencének a megfelelő státusza. Mit ért ez alatt? Hiszen a három évi speciális státusz a Minszki Egyezmény szerint nagyon nem ilyen. Ezen kívül az ISIS megtámadta Törökországot. Ez erről az állításról mit gondol? Illetve az ISIS harcosai silókat használnak arra, hogy fegyverszállítmányokat rejtsenek el. Erről mit gondol? Ezen kívül. A tagállamok megfelelő modern fegyverekkel rendelkezzenek, a pesvargai csapatok felszereléséhez hozzájárulva, hogy az ISIS ellen harcoljanak. Ezen kívül a kínai küldöttség ö, tájékoztatta az Egyesült Királyságbeli parlamentet, hogy a 30 évvel ezelőtt aláírt egyezményt felül fogják vizsgálni, és nem fogják beengedni az EU-s delegációt Hongkongba. Ön erről mit tud mondani? <clears throat> Nos, először is gratulálni szeretnék az eddigi kitűnő munkájához, Mogherini asszony. De két kérdésem lenne. Az egyik, az exit stratégiája micsoda Oroszországot illetően. Nem lehet az a célunk, hogy háború ba torkoljon, és a nyugat és kelet megütközön atomháborúban. Az se lehet a cél, hogy egy alternatív energiablokk jöjjön létre Oroszország és Kína szövetségével. Hogyha egy gazdasági háborút akarunk megvalósítani, nem lehet egyszerűen így hátat fordítani Oroszországnak a NATO részéről. Hol van az exit stratégia? Van-e megfontolandó stratégia NATO részéről, hogy milyen stratégiát alkalmazzanak, hiszen ez kell, hogy része legyen az EU-s külpolitikának és biztonságstratégiának. Ezen kívül milyen motivációs nyomást gyakorolnak az izraeli kormányra, hogy a telepeknek véget vessenek, és hogy találjanak egy kétállamos megoldást. Szerintem ez lenne az egyik megoldása annak, hogy megakadázzunk egy háborút, amibe több mint egy milliárd muzulmán vallású is belekeveredhetne. Elnök, hölgyeim és uraim, nagyon komoly idő problémánk van. Tíz percünk van még, és egyre több a hozzászólási kér- kérés. Azt hiszem, hogy a következő alkalommal másképp szervezzük majd meg ezt a találkozót. Szeretném arra kérni a képviselőket, hogy legyenek udvariasak, nem tud mindenki szót kapni most, és ma és holnap elég ideje lesz mindenkinek, hogy véleményének hangot adjon. Most pedig Markov úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, három rövid kérdésem lenne. Az első, milyen konkrét intézkedéseket kíván tenni, hogy a külpolitikát a 2015-ös év főpontjává tegyé. Általában éve az a kiindulási pont, hogy negatív fejleményeket várhatunk csak. A második kérdés az, ön mit gondol az ukrajnai elnöknek arról a döntéséről, hogy a Donetsz-medencének nem ad már pénzt a közigazgatásra. Most mindegy, milyen irányba dől el ez a kérdés, mit gondol erről? Aztán harmadik kérdés. Hán biztos őr azt mondta, tényleg ezt leírtam magamnak, hogy ahhoz, hogy a szankciókat beszüntessük, Oroszországnak lépnie kell. Ön, mint félképviselő, itt ül és várja, hogy Oroszország mit fog tenni. Hát nem lehet ez a megoldás, úgyhogy szeretném tudni öntől, hogy milyen aktív lépéseket tesznek Oroszország felé. Mindig tartani kell a kapcsolatot, tárgyalni kell, nem szabad egyfolytában csak sarokba szorítani a tárgyaló Köszönöm szépen, most pedig Anneke Hütfeld. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elfogadhatatlan orosz, agresszió, orosz agresszióval kapcsolatban azt gondolom, hogy az Európai Unió és a NATO közötti eh, együttműködés elengedhetetlen. Eh, Federica politi- fiatal politikai aktivista korod óta azt támogattad, hogy, hogy a mm, párbeszédet erősítsük Izrael és Palesztina között is. Ez nagyon fontos az Európai Unióban. A két állam megoldás az elengedhetetlen útja annak, hogy elkerüljük vagy megállítsuk az ördöklést. Az oszlói egyezmény több jó pár évvel ezelőtt írtuk alá, és azóta is ez az egyetlen megoldás. Hogyan tudunk téged támogatni abban, hogy ezt az utat vigyük előre, ezt a megoldást erősítsük? Madame la haute représentante. Főmegbizott asszony, hogyan kíván olyan stratégiát megerő, ö, elfogadni Európa és földközi tengerítések számára, amely a gazdasági, politikai együttműködést erősíti, a civil társadalom, a jogállamiság, a politikai, gazdasági szükségességek figyelembevétele Afrikának nagyon nagy potenciája van. A terrorizmus elleni harc itt folyik részben, tehát a béke és a stabilitás szempontjából nagyon fontos ez az ország. Európa és Afrika között a földközi tengeri térség meghatározó, két és fél milliárd embert fog számlálni hamarosan e, ez a régió. Ukrajna és Oroszország, sok minden elhangzott ezzel kapcsolatban a helyzet súlyosbodott. Egyértelmű kiállásra van szükség Oroszországgal szemben, nem fogadhatjuk el a Krim annexióját, és azt sem, ami a Dombászi régióban történik. A párbeszédet mindazonáltal folytatni kell. Ez az Európai Unió számára is elengedhetetlen. Az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy tartósan konfliktusban álljon Oroszországgal. Itt eljött az ideje, hogy cselekedjünk. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy, hogy megoldjuk ezt a krízist ezzel a nagy és fontos szomszédos országgal? Milyen stratégiai orientációkat tud erre ehhez adni? Tack Um, Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni önnek a főmegbízott asszonynak a kinevezéséhez. A lehető legjobbakat kívánjuk, és egy kis szerencsét is. Szeretnék utalni arra, hogy mennyire fontos, hogy a tagállamok véleményét tiszteletben tartsuk, például a svédek véleményét a külpolitikában. A svéd Reichstag foglalkozik ezzel a kérdéssel. Nagyon fontos, hogy ezeket az eljárásokat, amelyek a külpolitikát meghatározzák, egymással harmonizáljuk és egyeztessünk. Nagyon fontos az együttműködés, szeretnénk is együttműködni, és mindeközben nagyon fontos, hogy egy tempóban lépünk előre az európai ügyekben. Köszönöm szépen! Sure. Uh, dear... Tessék, uram! Főképviselő asszony, a legtöbb kérdés Ukrajnára vonatkozik, ebben igaza volt, és Oroszországra. Örülök, hogy a nemzeti parlamentek is lehetőséget kapnak arra, hogy találkozzanak önnel, és kérdéseket tegyenek fel, ami az ukrajnai helyzetet illeti. Én is erre vonatkozóan tennék föl kérdést. A pénzügyi szakciók hosszú távon lesznek hatásosak. A kérdésem az, hogy az Európai Unió mit tehetne rövid távon, hogy hogy megakadályozza azt, hogy Oroszország, Oroszország még, inkább, még erősítse az erőszakos fellépést Ukrajnában. És mi volt az a döntő pillanat, ami az a szankciók bevezetését meghatározta, és az orosz vizsgálatok olyan enyhítenének a, e a, a szankciókon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én a Dán parlamentből érkeztem, szociáldemokrata képviselő vagyok. Mogherini asszony, köszönöm szépen. A Dán ülés nagyon fontos volt, és nagyon örülök annak, hogy prioritásnak tekinti a nemzeti parlamenti képviselőkkel való találkozót is. A 2015 utáni agendára szeretnék kitérni, ezt röviden ön említette. Ami nagyon fontos az az, hogy a nők eh, helyzete nagyon fontos szerepet játszon, prioritásos szerepet eh, játszon ezen, ebben az agendában, és a szexuális reproduktív jogok és egészség kérdése. Köz, ke, ke, kezdeményezéseket kell indítani annak érdekében, hogy az Európai Unió egységes legyen ezen a, eh, ebben a kérdésben, és ne legyen megosztott, főleg ami a szexuális reproduktív jogokat illeti. Köszönöm. Thank you. I'll try to... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igyekszem válaszolni. Azt hiszem el kell fogadnunk, mondja az elnök, hogy a főképviselő azt, hogy nem fog tudni minden kérdésre válaszolni 5 perc alatt, de tessék meg a szót. Nos, ez nehezebb, mint a három kalapomat egyszerre föltenni, de lényeg az, hogy általában megtartom, ugye tudják, hogy megtartom az ígéreteimet, nem utolsó alkalommal találkozunk itt most, az Európai Parlamentben többször járok, és a nemzeti parlamentekben is, ahogy ezt önök is említették, egyesekkel már sikerült találkozni a fővárosaikban, és látok itt baráti arcokat is, és mind a 28 nemzeti parlamentet szeretném felkeresni az elkövetkezendő hónapokban Nyilván mindenkivel találkozni fogunk az elkövetkezendő hónapokban. Hogyha valamire nem tudok válaszolni, akkor erre majd még visszatérhetünk később. A legfontosabb kérdéseket veszem előre, Oroszország és Ukrajna. A kérdések többsége inkább Oroszországra koncentrált, és arra, hogy milyen jövőbeni viszonyokat tudunk kiépíteni ezzel az országgal. Egyrészt nagyon fontos, hogy ne csak az a nemzetközi elveket, hanem ezeknek tiszteletben tartását is erősítsük, egyes, egy valaki azt mondta, hogy exit stratégiára van szükség. Én azt mondom, hogy egy olyan stratégiára van szükség, hogy ez a helyzet egy pozitívabb ösvényre álljon át, mint eddig. És Emellett nagyon fontos hangsúlyozni, hogy minden nemzetközi szereplővel együtt kell működni, eh, kezdve a közel-kelettel, eh, Oroszországgal, az Irán, iráni eh, nukleáris kérdések, Szíria, a közel-keleti béke folyamat, ezekben a kvartát, és az ENSZ biztonsági tanács fellépése itt fontos, és itt, ezekben mindben szerepet játszik Oroszország. Persze vannak még más szenáriók és fontos helyzetek, mint például Líbia. Úgyhogy az exit stratégiánál én messzebb mennék, stratégiára van szükség Oroszországgal szemben. Ez különböző formákat ölthet. Egyrészt arra kell koncentrálnunk, hogy az ukrajnai reformok sikeresek legyenek. Erre koncentráltunk de még jobban is koncentrálhatunk erre, és ez lesz a legfontosabb elem, ami valóban megadja majd azt a löketet, amire szükség van. Köszönetet mondok a, arra a kérdésre, amely a kurérben jelent meg az autonómiára vonatkozott. Én nem beszélek németül, persze megkaptam fordításban ezt a cikket. Én a decentralizációra utaltam, amikor a belső reformokról beszélünk Ukrajnában, ezt a, szoktuk használni, ezt a terminus szoktuk használni, és az Európa tanácssal együttműködve, és az ebesz a biztonsággal kapcsolatban e, együttműködve, ezt tartjuk szem előtt. Az új kormányjal hamarosan megkezdődik, a új kormány hamarosan feláll és megkezdi a munkáját remélhetőleg, és itt az, az egyes területek decentralizációjára utaltam, és ez remélhetőleg hamarosan megkezdődik de ez Ukrajna által vezetett folyamat kell, hogy legyen. Az Európai Unió támogató szerepet eh, játszhat, bátoríthatja az országot, kísérheti az országot ebben, segítő kezet nyújthat hozzá, de a vezető szerepet Ukrajna kell, hogy játsza. A második elem ami itt rendelkezésünkre áll, a nyomásgyakorlás. A szankciók, ahogy egyesek mondták, az egyetlen nyomásgyakorlási lehetőség, hogyha kizárjuk a katonai fellépést, ami egyébként nagyon bölcs dolog, ha kizárjuk, és nagyon fontosnak tartom, hogy egységesen lépjünk föl. Azt is tudjuk, hogy emellett, vagy e- ezzel együtt e- párbeszédre is szükség van, az elveket tiszteletben kell tartani, de ez csak akkor lehet hatékony, hogyha megfelelő párbeszéd csatornákat is biztosítunk. Ez a legfontosabb elem a többi biztossal való találkozón, amire 10 perc múlva kerül sor. A különböző biztosokkal erről fogunk beszélni. Mind Ukrajnával kapcsolatban, a reformokkal kapcsolatban vannak nyitva a kérdések, valamint az egyéb kérdések, amelyek már korábban is nyitva voltak az Orosz Föderációval, hogy megnézzük, hogy milyen előrelépési lehetőségek voltak, és ezek közül, az előrelépési lehetőségek közül, vagy ösvények közül, melyeket lehet milyen szinten újraindítani, és milyen e, eredmények várhatók ettől, és melyek azok, amelyeket nem lehet most újraindítani, és ezeket koherensen elemezni kell, hogy lássuk, biztosak legyünk abban, hogy az Euró- a küz- külpolitika koherens a kereskedelem politikával, az energiapolitikával. Nagyon fontos, hogy a mi stratégiánk, politikánk koherens legyen, és hogy az, hogy Európából mondjuk, vagy Brüsszelből egy hangot halljanak a világban, ez talán túl nagy kérés, de legalább egy irányba menő eh, hangot. Ami a Minszki egyezményt illeti, Tudom, hogy ezzel kapcsolatban vita folyik, hogy ez most elhalt-e, az nyilvánvaló, hogy nincsen jó formában, de mégis ez az egyetlen olyan írásos nyilatkozat, amelyet minden fél aláírt, amely mellett még mindig elkötelezett az ukrán elnökség, vezetés, az ukrán vezetés. A mi feladatunk az az, hogy erősítsük ezt a, ezt a dimenziót, dimenziót. Ami Szarajevót illeti, Szarajevói látogatást illeti, ezzel kapcsolatban azt mondanám, ez, hogy itt nagy részt minden attól függ, hogy milyen reakciót kapunk. Az a mandátum, amit a külügyi tanástól kaptunk, ez egyértelmű volt. Tesztelnünk kell azt a politikai szándékot és készséget, ami arra vonatkozik, hogy hogy egy érdemi eljárást beindítsunk, nem egy formális eljárást, de egy érdemi folyamat beinduljon ebben az országban az európai közeledéssel kapcsolatban. Nagyon fontos tehát itt kilépni a zsákutcából és előre lépni. Talán pénteken este, ha visszatérek, akkor tudom megválaszolni ezt a kérdést. Minden esetre már jó híreket, híreket várunk Szarajevóban. Szarajevóból kell, hogy érkezzenek a jó hírek, nem Brüsszelből. Ami a közel-keletet illeti, és a békefolyamat hiányát, milyen nyomást gyakorolhatunk Izraelre és az izraeli kormányra? Biztosítani kell azt, hogy hogy mindenki visszatérjen a tárgyalóasztalhoz. Először is egy tárgyalóasztalt kell biztosítanunk, amelyhez vissza lehet ülni, mert nincs tárgyalóasztal. Különböző lépésekre került sor az elmúlt hónapokban. Nekünk az Egyesült Államokkal és kulcsfontosságú arab országokkal, az Arab Ligával együtt, amely most találkozott miniszteri szinten egyébként, Egyiptom, Jordánia, Szaúd-Arábiával együtt keretet kell biztosítani arra, hogy újra asztalhoz üljenek a partnerek, az palesztin hatóság és az izraeli kormány. A folyamat hiánya önmagában a radikalizációhoz vezet mind a két oldalon és az egész régióban. Az én nagyobb aggodalmam nem csak a perspektíva hiánya Palesztina számára és a biztonság hiánya Izrael számára, hanem az, hogy abban a vákumban, amely Gázában alakul ki, még valami még rosszabbra kerül sor. És aztán visszatekintve azt mondhatjuk majd, hogy hogy nem cselekedtünk a megfelelő időpontban. Azt hiszem, hogy a folyamat újraindítását kell felajánlanunk az elkövetkezendő napokban, hetekben. Erről beszéltünk Strasbourgban múlt héten. Itt Európában is van még feladatunk. A kérdés, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy erősítsük ezeket a lépéseket. A szerepvállalóknak ránk van szükségük ahhoz, hogy hogy a keretet biztosítsuk, nem arra, ahhoz van szükségük ránk, hogy részt vegyünk a párbeszédben. Egyenlőséget kell biztosítani, egyensúlyt kell biztosítani, le kell higgadni, és józan gondolkodás és felelős fellépés, ami szükséges itt most. Ehhez pedig nekünk magunkat kell adnunk ebben az hozzáállásban. Lépia Teljesen igaza van a kérdezőnek diplomáciai energia, migráció, biztonságpolitikai kérdések merülnek itt föl, tehát ez egy valódi mix. Ez lehet negatív, de lehet pozitív is, hogyha tudunk mit kezdeni a helyzettel. A koordinációra szükség van nem csak a különböző biztosok között, hanem a tagállamok között és az ENSZ között. Ez a formátum, amiben gondolkodunk, azt hiszem, hogy már a napokban elkezdjük Bernardino Leonnal az együttműködést. Nem tudom, hogy ez már közhírététetett el, de azt gondolom, hogy nem probléma, hogyha elmondom, hogy jövő héten itt lesz. Koordinált megközelítésre van szükség én nem ellenzem a tagállamok egyéni akcióit, vagy egyes tagállam csoportok fellépéseit, hogyha koordináltak ezek az európai politikával. Líbia pont egy olyan eset, amely, vagy egy olyan ország, amely esetében az Európai Unió, az ENSZ, az Egyesült Államok közösen, egy közös megközelítést kell, hogy kidolgozzon. Ez a lehető legnehezebb szenárió manapság, azt gondolom. De én még mindig azt gondolom, hogy erősíteni kell a libiai társadalom azon csoportjait, amelyek elutasítják a terrorizmust és az erőszakot, és arra kell ösztönöznünk őket, hogy üljenek egy asztalhoz, és egyeztessenek, de a legnehezebb elérni azt, hogy egy asztalhoz üljenek. De mégis azt gondolom, hogy Bernardino Leon erőfeszítései a támogatásunkat megérdemlik. Végül az EULEX múlt héten volt egy ülés az Európai Parlament különbizottságával, az elnök úr részvételével, Zsákéval is egyeztettünk erről. Ő hajlandó a négy hónap letelte után beszámolni erről, de még ez előtt is a külön bizottságban egy jelentés lesz az ő vizsgálatainak eredményeiről. Most megvizsgálta az anyagokat, találkozik a, az ottani szereplőkkel, és január-február környékén egy előzetes értékelést kaphatunk tőle. És azzal zárnám, hogy 2015 utáni stratégiai szexuális és reproduktív jogok ez a legjobb nap, hogy feltegye ezt a kérdést, legjobb időzítés. Teljesen elkötelezett vagyok a mellett, hogy egységes álláspontot dolgozzunk ki. 2000, illetve december 12-én a külügyi tanács ülésére kerül sor, és én mindent megteszek annak érdekében, hogy egységes álláspontunk legyen ebben a témában. Az ENSZ ezen dolgozó illetékeseivel egyeztettünk. Azt hiszem, hogy ez egy olyan pont, olyan dolog, amelyben egy egységes európai fellépés valódi változásokhoz vezethet. Ami az Európai Uniós Fejlesztési Évet illeti, ma előtt megnéztem a januári naptárt, és láttam, hogy régában tervezik a fejlesztési év indítását január 9-én. Remélem, hogy ott lehetek, hogy megnyissuk. És azt hiszem, hogy ez nagyon fontos jelzés lehet arra, hogy az Európai Bizottság és az én szintem is felelős ezért. Ugyanis a koordinációs, új koordinációs módszert nem csak a koherenciáról, a koordinációról szól, hanem a politikai szándékról is, és ez világossá teszi, hogy a fejlesztés, a kereskedelem politika, az energiapolitika, az déli áramlat, Sefcsős és Kenyete is ott voltak a mai ülésen, a migráció, bevándorlás, tehát ezeken az, vagy a külföldi harcosok, a külföldi a különböző eh, ágazatokban végzett munkánk, ez mind-mind a külpolitika részét képezik. Ez egy nagyon fontos pont, pontosan ezen eh, tudunk változtatni ezzel az új formátummal. Az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek is már nagyon régóta követelik ezt. Igyekszünk tehát a puzzle egyes kis részeit mm, összeállítani, összeilleszteni, hogy ne csak reagáljunk, hanem proaktív fellépést is tegyünk, anticipáljunk. A fejlesztés kulcsfontosságú ebben az összefüggésben. Ma egy másik tárgyaló eh, kérdezte tőlem, hogy a fejlesztési együttműködésre, vagy a klímaválságra lesz-e időm. Eh, ezen rengeteg válság mellett, ami most folyik, hát muszáj, muszáj, hogy legyen mert ha most nem dolgozzuk ki azokat az eszközöket, amelyek a holnapi és holnap utáni kríziseket megelőzhetik, akkor sokkal nagyobb problémákkal nézünk szembe, sok ugyanannyi válsággal, ha csak nem több válsággal két-három-tíz év múlva. Hosszú távú eszközöket kell kidolgoznunk, a fejlesztés és a klíma E, politika e, két kulcsfontosságú e, elem a biztonságunk szempontjából is, hiszen a forrásokhoz való hozzáférés, az emberjogok tiszteletben tartása, a demokrácia megvalósítása, ezek a legütőképesebb eszközök, amelyek a kezünkben vannak a stabilizációhoz a globális színpadon. Mindez nem fog kifizetődni három hónapon belül, de ez az egyetlen dolog, ami kifizetődik öt éven belül. Úgyhogy ez az egyik olyan dolog, amelyre nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk. A politikai szándékra és figyelemre van szükség. Azt kérem, hogy nézzék el nekem, hogy nem tudok most már itt maradni, el fogok késni, sőt már elkéstem. Az európai parlamenti képviselőkkel hamarosan találkozunk, talán nem jövő héten, de hamarosan, és a nemzeti parlamentekbe is igyeke, igyekszem eljutni. Köszönöm. Köszönöm, és folytatjuk a párbeszédet. Thank you. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy legközelebb kevesebb napirendi pontot kellene napirendre tűznünk, és több képviselőnek szót adni. Ez a mai tanulság, hogy gyümölcsözőbb legyen a vita. A mikrofon nélküli bekiabálásokat sajnos nem halljuk. Köszönöm szépen. Akkor most következik a moldovai téma. Kérek egy kis csendet és nyugalmat. That Could people please go, leave quietly the room? Kérem, hogy csendben hagyják el a termet azok, akik nem szeretnének itt maradni a vita lévő részére. Then I'll let us short have a discussion about Moldova. Akkor kérem, hogy tartsuk meg a Moldováról Moldovával foglalkozó vitát. Azt hiszem, hogy az első jelentését már megkapták az EBESZ-nek, illetve az Európai Parlamentnek a választásokról, a jó és rossz részekről egyaránt, a hiányosságokról, és azt hiszem, hogy általános egyetértés van azzal kapcsolatban, hogy általában demokratikus választások kerültek megrendezésre, és meghallott hallottuk az legutóbbi eredményeket, 95%-os feldolgozottság mellett úgy tűnik, hogy az Európa barát pártok, a demokrata párt és a liberálisok együtt 55 parlamenti helyet szereztek, ez azt jelenti, hogy a 101-ből 55 helyet kaptak, tehát ez az eredmény azt mutatja, hogy Európa barát többség van Moldova parlamentjében. Az első eredmények kell kapcsolatban, tehát amelyek eh, első, előző este hallhattunk, eléggé más volt a kép, de úgy tűnik, hogy eh, nagyon jó lehetőségünk van most arra, hogy megvalósítsuk a társulási és szabadkereskedelmi megállapodást, és ez azt is mutatja, hogy globális stratégiai vitát, megbeszéléseket kell folytatnunk, nem csupán a szabadkereskedelem témájában. Olyan helyzet ez ugyanis, Meg kell néznünk tehát, hogy ilyen országoknak hogyan tudjuk megadni a szabad választás lehetőségét hogy ez kereskedelemi korlátozások, vagy PR intézkedések tekintetében mondjuk egy új párt finanszírozásával. Oroszország például befolyásolta az elmúlt hónapokban a kampányt. Mi ebben a vitában még mindig elég jártatlanok vagyunk. Úgyhogy szerintem sokkal óvatosabbnak kell lennünk, mint ami a múl, ahogyan a múltban jártunk el, például ha megnézzük Grúziát vagy Ukrajnát, a megállapodás, a szerződése kapcsolatban, a Oroszország Abháziával kapcsolatban azt mutatta, hogy minden ugyanabba az irányba mutatott, és ezt ma is megemlítettük. De azt hiszem, hogy ez az eredmény Moldovában egy mandátumot ad arra, hogy az Európa barát politikát folytassák, amit egyébként nekünk is sokkal professzionálisabb módon kell végeznünk, mint ahogyan eddig tettük, ez az én véleményem. És ezt tudhatjuk, hogy ilyen apró országok esetében például valahol a délkeleten, nagyon gyakran nem, veszik komolyan, nem vesszük komolyan ezeket az országokat, viszont a nagy ember Moszkvában komolyan veszi. Úgyhogy legyünk óvatosak, ezt tartsuk észben, és időnként nem csak általános stratégiára van szükség ilyen országoknál, hanem inkább egyfajta technokrata megoldásra, bürokratikus megoldásra. Az utolsó megjegyzésem az az, hogy jelen pillanatban, amit tennünk kéne, az az, az oroszok szabadkereskedelmi megállapodást akartak Vladivostoktól Lisszabonig. Ezzel egyet is értek. Azt hiszem, hogy ha jó kapcsolatunk van Oroszországgal, az nagyon pozitív mindenki számára. De ennek a lényege az, hogy minden országnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tárgyalások során milyen oldalon vesz részt ezekben a tárgyalásokban hogy olyan országok, mint mondjuk Moldova, Ukrajna, Grúzia, ha azt mondják, hogy nem akarjuk, hogy Moszkva képviseljen minket, akkor jogukban áll ezt a döntést meghozni, hogyha helyszínki megállapodásra gondolunk, területi épségre, minden országnak szuverén joga, hogy megállapodásokról, szerződésekről szövetségekről tárgyaljon saját akarata szerint. Ez a Helsinki megállapodásban is szerepel, illetve a nemzetközi jog egyéb elemeiben, hiszen a nemzetek szuverén jogát el kell ismernünk. Úgyhogy a vitát akkor megnyitom, ki szeretne hozzászólni. Ja? Kanyete. Jó, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr igazán nagy örömömre szolgálnak az választási eredmények, ugyanis amikor néhány héttel a választások előtt egy néppárt, egy néppárti misszióval Moldovába utaztunk, akkor nem volt ez ennyire egyértelmű, hogy moldovai barátainknak szeretnénk gratulálni. Mi Moldovában nagyon világos üzenetet képviseltünk. A választások előtt élvezhetitek a támogatásunkat, de a választások után nagyon keményen rá fogunk kérdezni a reformokra. És az Európai Uniónak pontosan ezt kell tennie, hogy legyen követelőző a reformok végrehajtásával kapcsolatban. És ne felejtsük el, hogy az Európai Unió kíséri, támogatja Moldovát ezekben a reformokban, reformok végrehajtásában. Ezért azt javasolnám, hogy azok az országok, amelyek 1991-ben ugyanabból a kiinduló pontból indultak el, reformokat hajtottak végre, és most már az Európai Unió tagjai rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal, tudják, hogy milyen hibákat és sikereket lehet elérni ezen országok szakértői lehetnének azok, akik elmehetnének Moldovába, és segíthetnék az országot lépésről lépésre, hogy átalakítsák az országot. Azt hiszem, hogy ez lenne a fő meggyőző eszköz azzal kapcsolatban, hogy bizonyíthassák, hogy az Európa mell- ha Európa mellett teszik le a voksukat, az a helyes döntés. Köszönöm. Elnök úr mikrofon nélkül. Nagyon örülök annak, hogy végre beszélünk Moldáviáról. Hiszen kitűnek voltak a tegnapi eredmények, de valamit szeretnék elmondani. Hogy akár a Nyugat-Balkánról, akár Moldáviáról beszélünk, és túl sokáig távol tartjuk őket az Uniótól, akkor a frusztráció hatalmasra fog nőni. Ez az egyik dolog, amit el szerettem volna mondani. A másik az, hogy az Orosz Föderáció nem csak Ukrajna ellen, hanem Moldavia ellen is folytat pénzügyi háborút, például a bor exportnak a tirama, és így tovább, és így tovább. Tehát Moldávia csak akkor tudjuk támogatni, hogyha hatékonyan támogatjuk és megnyitjuk a piacainkat Moldávia előtt. Nem várhatjuk el tőlük, ők Európa egyik legszegényebb országa, hogy még szegényebben felvegye a harcot Oroszországra segítségünk nélkül. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne néhány megjegyzésem. Én üdvözlöm a tegnapi moldáviai választások eredményét ne felejtsük el a választások előtti atmoszférát, hatalmas volt a nyomás Oroszország részéről. Másodszorban. A szankciók, amelyeket Oroszország teljesen illegálisan vezetett be Moldávia ellen, illetve Ukrajna ellen valahogy Moldáviának sikerült megúsznia a legszörnyűbb szankciókat. Európa, mi, a nemzeti parlamentek, a bizottság, az Európai Parlament kell, hogy segítse a moldáviai pro-európai erőket, hogy a lehető leghamarabb jobb kormányt építsenek a moldáv nép számára, és aztán az európai projekt számára Nagyra értékelem egy politikus szavaival, biztosítani kell, hogy a stabilizációs egyezményt aláírjuk Moldáviával. Mert ez az egyetlen módja annak, hogyha megfelelően megvalósítják az egyezményt, akkor a jövőben pályázhat az ország uniós tagságra. Végül kollégák, a moldáv igazságszolgáltatás úgy döntött, hogy pont a választások előtt kitiltja a választásokról az egyik pártot. Hogy miért? Ez intrikának hangozhat, de egy olyan pártról beszélünk, amelyet nyilvánvalóan Moszkva finanszíroz, és bevallottan az orosz érdekeket akarta képviselni a választásokon. És utána tudni lehet azt, hogy erőszakos cselekvényeket terveztek, és zavargásokat Ukrajna stabilitása ellen, akkor ez egy olyan dolog, amely megszeg minden európai szabályt. És végül Oroszország finanszírozza az európai politikai pártokat? Azokat, amelyek Európa ellenesek, ebben ne, nem gondolunk bele? Hiszen ezek a pártok koordinálják a tevékenységüket, és nem egyetlen pártról szól, több pártról. Önök a nemzeti parlamentekben, és mi itt, az Európai Parlamentben. Tegyünk úgy, mintha semmi nem történne a demokrácia nevében? Azért, mert Oroszországnak ez a projektje? Ez teljes mértékben ellentmond az EU-s szabályoknak. Preda úr! Euh, merci, président. Je suis tout à fait d'accord avec... Köszönöm szépen, elnök úr. Én egyetértek teljesen a szocialista kollégákkal, amikor azt mondják, hogy ez a párt, a Patria párt, ezek, ennek a részvételét megtiltották, mert három nappal a választás előtt bizonyítékokat nyújtottak be azzal vonatkozó, arra vonatkozóan, hogy orosz forrásokból érkezett a finanszírozása, amelyet megtilt a törvény. Természetesen ez éppen rosszkor jön egy ilyen időszakban. Múlt héten megtudtuk, hogy azok a pártok, amelyek az Európai Unióban működnek, ezek között is vannak olyanok, amelyeket Oroszország finanszírozzák, és az 50-es években érzem magam, az orosz, Oroszország beszivárog az európai politikai színpadra. Ez rendkívül súlyos, ugyanolyan súlyos, majdnem olyan súlyos, mint a katonai agresszió. A, a három Európa barát párt, ezek a mi a mi, az Európai Parlamentben is képviselve vannak ezek a pártcsoportok, a néppárt, szocialisták és a, a, a liberálisok, a liberális párt már bejelentette, hogy hogy együtt kívánnak működni, koalíciós tárgyalásokat kívánnak indítani a néppárttal. Azt gondolom, hogy a szocialisták is részt vesznek majd ebben e, Kisnyauban. Ne felejtsük el azt, hogy az eddigi kormány bejelentette, hogy 2015-ben e, jelölt e, kérvényt nyújt be Moldávia Európának. Ez nagyon fontos szerepet fog játszani úgy ez, ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy az Astrovicius jelentésben ez fontos pontot érdemelt. Ezek nagyon érzékeny kérdések politikailag. Kérem, hogy készüljünk erre fel. Astrovicius képviselő Thank you, Chairman. Indeed, sir. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, kollégák. Nagy lehetőség van most arra, hogy ne csupán Moldovának gratuláljunk, hanem a moldovai népnek, aki, amely nagyon aktívan részt vett a választásokon, de az Európai Parlamentnek is gratulálnunk kell, amely helyesen döntött, amikor ratifikálta a társulási megállapodást a moldovai köztársasággal a helyes időpontban. Szerintem az üzenetet sikerült átadni, együtt vagyunk, és támogatjuk a moldovai moldovai népet, hogy előre nézzen, ne pedig hátrafelé, és a megfelelő utat válassza. Ez az európai megközelítés, az európai perspektíva. És azt remélem, hogy ez kitűnő alapot szolgáltat az új kormánynak, hogy létrejöhessen, megalakulhasson, és ne csupán Európa barát címet nyerjen el, hanem legyen az a kormány, amely a korrupció ellen küzd, a jobb kormányzást támogatja, és világos reform utat választ. Egyet kell értenünk abban, hogy Moldovának nagyon sok feladata van, a politikai és gazdasági struktúráit át kell alakítania, nagyobb lehetőséget kell biztosítani a vállalkozások számára, jobb munkahelyeket teremteni és nagyobb jólétet biztosítani az emberek számára. De kollégák, azt remélem, hogy megint lehetőségünk nyílik arra, hogy ezen országok amelyek a megfelelő utat választják, reformokat választanak, a reformok mellett döntenek, nagyon jó lehetőségeik vannak a jövő szempontjából. A moldovai választási eredmények is azt mutatják, hogy jó irányba haladnak, és ezen országoknak, mint Moldovának lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy bátorítást, támogatást kapjanak. Az Európai Uniós struktúrákat, illetve a tagállamokat felszólítom, hogy Moldovát támogassák, hogy szakértelmükkel segítsék az országot, hogy jobban hozzáférhessenek az Európai Uniós piacokra, illetve hogy ezen országokat, illetve Moldovát hozzásegítsük, hogy az európai reformokat végrehajthassák. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Most akkor két percre megszakítjuk az ülést, ugyanis az utolsó napi rendi ponthoz a meghívottunkat még meg kell várnunk. E, ne felejtsék el, hogy 18.30-kor e, egy itallal várjuk Önöket a terem előtt, és most két percre megszakítjuk az ülést. Vamos a empezar. Kezdjük akkor. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy tájékoztató találkozót tarthatunk Pieter Hoyerrel, aki Hollandia EU melletti állandó képviselője. Egy olyan témáról fog tájékoztatni minket, ami mindannyiunkat nagyon foglalkoztat, ez pedig, hogy hogyan állnak a vizsgálatok az MH17-es járat Ukrajnában történő lezuhanásával kapcsolatban. Nagyon érdekes tehát, amit a képviselő úr, az állandó képviselő úr el fog nekünk mondani, parancsoljon öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezt a lehetőséget, amely valójában a második lehetőségem arra, hogy ezt a szakbizottságot tájékoztathatom a katasztrófa, légi katasztrófa nyomon követéséről. Talán emlékeznek rá az MH17-es járat július 17-én zuhant le Ukrajna felett, és mind a 298 utas, illetve a legénység tagja is meghaltak. A nemzetközi közösség elítélte, hogy a katasztrófa kat- úgy ítélte meg, hogy a katasztrófát követően megfelelően kell eljárni. Három prioritásunk volt. Az első a repatriálás, tehát hogy a személyes tárgyak, illetve a maradványok azonosítása és hazaküldése lehetőleg hamarabb megtörténjen, a következő pedig a műszaki vizsgálat, a katasztrófa körülményeivel kapcsolatban, illetve egy nemzetközi bűnügyi nyomozást, vizsgálatot is le kellett folytatni azért, hogy az elkövetőket is azonosítsuk. Az EBS, az EU, az ENSZ biztonsági tanácsa, amely a 2166-os határozatot is meghozta ezzel kapcsolatban. Kormányom különösen hálás az Európai Parlament támogatásáért, ami a katasztrófa utáni nyomon követő intézkedéseket illeti, és remélem, elnök úr, hogy a továbbiakban is élvezhetjük a parlament támogatását. Bevezető megjegyzéseimben szeretnék tehát te három nemzetközi elismert prioritásra kitérni, illetve néhány megjegyzésem is lenne a ránk váró munkával kapcsolatban. Remélem, hogy megértik, hogy önöket most megpró- önök számára megpróbálok tényszerű leírást adni arról, hogy mi történtek. Tehát a maradványok felfedezése, repatriálás, azonosítása. Az azonosításra Hollandiába kell kerüljön sor, és Hollandia, Ausztrália, illetve Malajzia együtt fognak egy olyan nyomozati csoportot létrehozni, amely az azonosításban segíti, mert Mász miniszter úr akkoriban egy szakértői csoporttal ülésezett, Kirkovban hoztak létre egy központot, és ellátogattak a becsapódás helyére, a következő napokon pedig a biztonsági helyzetben nem lehetett látogatásokat tenni, ezt az EBSZ e nyomon követte egyébként, figyelemmel kísérte, és nagyon hálásak vagyunk az EBSZ e munkájáért ebben az összefüggésben. Albesber úr, urat neveztük ki július 26-án az azonosító csapat élére, addigra már nagyon sok maradványtestet sikerült ö, felfedezni a romok között. A biztonsági helyzet miatt a missziót nem tudtuk folytatni, ez nagy visszalépést jelentett, aztán augusztus és október között az ebeszel napi kapcsolatban voltunk, hogy megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy újra eljussunk a becsapódás helyére. Az Európai Tanács, az Európa tanács is számos alkalommal kiemelte, hogy a biztonságos hozzáférést kell biztosítani a becsapódás területére. A legutolsó járat Eindhovenbe múlt pénteken, november 28-án érkezett a maradványokkal. A maradványokat egy katonai barak komplexumba szállították, ott végzik az azonosítást. Eddig 289 személyt sikerült azonosítani a 298 áldozatból, de a folyik a továbbiakban is a munka, tehát múlt pénteken újabb adag maradványt sikerült elszállítani Hollandiában. A következő prioritásunk pedig a műszaki vizsgálat volt. Ezzel kapcsolatban azt mondanám el, hogy a nemzetközi polgári légiközlekedéssel kapcsolatos Csikágoi Egyezmény nagyon világos per, feltételeket határoz meg a katasztrófák vizsgálatával kapcsolatban. Ukrajnának elsődleges felelőssége volt tehát a vizsgálat lefolytatása. A 13-as mellékletnek megfelelően Ukrajna és a BAAA, valamint a Holland Biztonsági Igazgatóságnak kellett folytatnia ezt a nyomozatot. A holland szervezet teljesen független. Hollandiából, Ukrajnából, Oroszországból, Ausztráliából és Malajziából érkeztek szakértők, valamint az EASA részéről is, illetve a ICAU részéről, és vizsgálják a becsapódás, illetve baleset körülményeit a holland biztonsági igazgatóság egy előzetes jelentést adott ki, ami azt mutatta, hogy a repülő elején található sérülés azt mutatta, hogy kívülről nagy energiával becsapódott tárgy okozta a balesetet. A korábbi két lehetőséget tehát kizárták, úgy gondolták, ugyanis volt egy elképzelés, hogy a gép meghibásodott, illetve hogy a gépen történt a terror támadás elkövetése. A vizsgálat szempontjából fontos gépdarabokat sikerült novemberben a helyszínről elszállítani, ez pedig valamennyi érintett fél egyetértésével és együttműködésével történt a vizsgálat lezárásáig természetesen végleges következtetéseket nem tudunk levonni. A holland biztonsági igazgatóság 2015-ben fogja kiadni a jelentését. A vizsgálatnak egyébként az a célja, hogy a körülményeket feltárja, nem pedig, hogy bűnösöket találjon. A harmadik prioritás keretében fogunk majd büntetőjogi vizsgálatot végezni. Számos érintett ország már közös nyomozást indított. Augusztusban egy közös nyomozati szerv jött létre, egy csapat Hollandia, Ukrajna, Ausztrália és Belgium részvételével, amely egy, együttműködik más országokkal is, például Malajziával. A holland államügyész pedig átvette egy közös nyomozati csapat irányítását, a nyomozást függetlenül végzik. A holland főügyész pedig rámutatott, hogy a bűnügyi nyomozásra is nyomozásra időt kell biztosítani, hiszen nagyon bonyolult az ügy, és nemzetközileg összetett. A holland kormány tehát nem spekulál, és semmilyen vádaskodással nem fog előállni egészen addig, amíg folyik a nyomozás. Végezetül pedig azt mondanám el, hogy ha megnézzük, hogy milyen fontos munka vár még ránk, hiszen ezt a három utas megoldást még nem zártok le teljesen. Az első esetben még mindig kilenc olyan áldozat van, akit nem sikerült azonos, azonosítani, annak érdekében, hogy azonosíthassuk őket. Nagyon fontos, hogy visszatérjünk a becsapódás helyszínére. A helyszínen ugyanis vannak olyan területek, amelyeket a biztonsági helyzet miatt még nem sikerült átvizsgálni, aztán pedig a kiégett területeknél is vizsgálatra van szükség. A következő, tehát a második út, a nemzetközi műszaki vizsgálat, a nemzetközi közösség a Csikágói Egyezmény 13. melléklete alapján szintén el kell végezni ezt a nyomozatot. Semmilyen más nemzetközi nyomozásra nincs szükség. A nyomozásnak vagy vizsgálatnak műszakinak kell lennie, nem pedig politikainak. Semmi okunk nincs arra, hogy a nemzetközi csapat pártatlanságát és professzionalitását megkérdőjelezzük. Annak lehetőséget sem zárhatjuk ki, hogy szükséges lesz majd visszatérni a becsapódás helyszínére, hogy a műszaki vizsgálatot lefolytathassuk. Ahogyan a múlt héten is rámutattam múlt héten, és az előtte való héten a roncsot összeállítottuk, és reméljük, hogy ez jövő héten eljut az országban. A harmadik út pedig a koordinált bűnügyi nyomozás, ez, ez számos országban zajlik, beleértve Hollandiát is. Itt minden érintett fél együttműködésére van szükség. Különösen valamennyi országot felszólítunk arra, hogy működjenek együtt, és jogi segítségnyújtásra is szükség lehet. Kormányom e nyomozásban vezető szerepet játszik, de nem fogunk nyilatkozni arról, hogy kit tartunk az elkövetőnek egészen addig, amíg le nem zajlik a vizsgálat. A holland kormány a feladatait természetesen el fogja látni e három prioritás tekintetében. Ahogyan láthatták, a kormány tagjai, a miniszterelnököt is beleértve, nagyon világosra tették ezt az elejétől fogva. Nagyon bonyolult feladatról van szó, ehhez elkötelezettségre és együttműködésre van szükség. Nagyon reméljük, hogy európai és nemzetközi barátainkkal való együttműködés nem fog megakadni, hiszen tartozunk ezzel a vizsgálattal az áldozatoknak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Racing asszony. Köszönöm szépen, MH17 crash in Ukraine. Köszönjük ezt a beszámolót az MH17-es sorsáról, és Helmán, neked is köszönjük ezt a lehetőséget. Ez a szörnyű baleset nagyon nagy hatásra járt a holland társadalomra. A 298 érintett személy közül 169-nek holland útlevele volt. Azok a családok, akik egy család tagjukat elvesztették, örülnek, hogy visszakaphatták a szeretteik maradványait, de még nem kaptak választ arra, hogy mi is történt. Sokáig tart még ez a vizsgálat. Én személyesen is részt vettem nyáron ebben a kutatásban, és a miniszterekkel egyeztettünk Hollandiában, hogy ebben a politikailag nagyon érzékeny helyzetben hogyan járjunk el. Természetesen ugyanakkor megpróbáltuk támogatni a családokat is. A, én Eindhoveni reptéren négyszer jártam, hogy leróljam az utolsó tiszteletemet, amikor most pénteken az utolsó járat is befutott az elhunytak maradványaival. De addig, amíg nem tudjuk, hogy mi okozta ezt a balesetet, nem nyugszunk nagyon fontos az, hogy a nemzetközi vizsgálatot a lehető legfigyelmesebben végezzük, hiszen ez egy nagyon érzékeny terület. Mindenkinek köszönöm a támogatását. Nagyon jó tudni, hogy európai polgártársaim szolidaritást mutattak, és együttérzést Hollandiával és azokkal az országokkal, ahol családok, családtakéket vesztették el, és barátaikat. Köszönöm, elnök úr! Yes, thank you, uh, thank you, Elmar. Köszönöm szépen, Elmar. Én is szeretnék uh, köszönetet mondani, hogy ezt a napi rendet, napirendre tűzték ezt a napirendi pontot, és lehetővé teszik az állandó képviseletnek, hogy tájékoztassa a szakbizottságot. Amikor az első tájékoztatóra sor került, azt mondtuk, hogy erkölcsi kötelességünk az áldozatok családjaival szemben, hogy folytassuk ezt a folyamatot egészen a harmadik lépésig, Eh, ami azt jelenti, hogy a felelősöket felelősségre kell vonni. Eh, ami ezt a harmadik lépést illeti. Nos, ezzel mi a helyzet? Nagyon pontos információkat kaptunk a technikai nyomozással kapcsolatban, vizsgálattal kapcsolatban. 2015-re eh, tervezték ennek a lezárását, de láttuk, hogy ez tovább fog tartani. Ön azt mondta, hogy az Európai Parlament folyamatosan támogatta önt ez az érzése. Továbbra is igaz ez, erről hadd biztosítsam, mit tehetünk annak érdekében, mit tehetünk annak érdekében, hogy ezt a harmadik lépést a lehető legjobban felgyorsítsuk, hogy a felelősöket felelősségre vonjuk. Mit lehet tenni, mit tehetünk mi azért, hogy ez megtörténhessen? Hollandia kiváló munkát végzett a vizsgálatok során eddig, de az áldozatok családa, családjai a végső lépés, az utolsó lépés lezárását, lezárására is számítanak. Mit tehetünk ennek érdekében? Thank you, Mr. Chair. Well, the gratitude has already been... Köszönöm szépen, elnök úr! kollégám, két kollégám is, egy nemzeti parlament és egy európai parlament is már a háláját kifejezte. Én csak egy kérdést tennék ehhez hozzá. Tudhatnánk-e e, azt, hogy mikor lesz kész a technikai jelentés, mikor zárul le a bűnügyi vizsgálat, és hogy ehhez, ennek az eredményeihez mi itt hozzáférhetünk-e majd? Voorzitter, dank u wel. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy tájékoztatást kaptunk ma erről a szörnyűséges katasztrófáról. Minnyájunkat mélyen érintett ez, és a közlekedési bizottságban nemrégen volt egy ülésünk, amit ennek az eseménynek szenteltünk, úgyhogy köszönöm, hogy itt is lehetőség nyílik rá. Van néhány dolog, amit szeretnék elmondani, illetve két kérdést feltenni. Az egyik a bizonyítékok. Július 17-én zuhant le a gép, és a szerencsétlenség színhelyéről több roncsdarabot is eltávolítottak. Mit tudunk ezekről a roncsdarabokról? és mennyit árulhattak volna el arról, hogy mi okozta a szerencsétlenséget. Mivel ö, már olyan régen történt a katasztrófa, nagyon sok roncstárok már eltűnt a helyszínről. Aztán azokat a járatokat, illetően amelyek Kelet-Ukrajna fölött repülnek, hogy a biztonsági szolgálatok és eh, a légitársaságok mennyire tájékoztatják egymást, mert tudjuk, hogy vannak légitársaságok, amik beszüntetik a járataikat ezen a területen, és vannak, amelyek nem. Eh, most van-e információ csere a biztonsági szolgálatok részéről? Köszönöm. Köszönöm. De Hoyer úr, önnek is köszönöm, az igazságosság kedvéért, és azok, akik az MH17-es szerencsétlenségben családtagot vagy barátot vesztettek, nagyon fontos az igazság megfeltárása, és a független szakértők munkája. Néhány kérdés. Hollandia, Belgium, az Egyesült Királyság és Ukrajna miért írtak alá egy titoktartási szerződést a bűnügyi eljárás eredményeit illetően. A vizsgálat eredményei miért titkosak? Van oka annak, hogy Malajziát nem vették be a titoktartási öm, egyezménybe? Ezen kívül a holland kormány mit tesz annak érdekében, hogy minden EU-s és más légitársaság is információt kapjon titkos szolgálatoktól, ha fennáll egy kockázat egy bizonyos terület repülés felett. A maláj légitársaságot nem tájékoztatták, míg a többi légitársaságot tájékoztattak arról, hogy e felett a terület felett veszélyes repülni ahhoz, hogy az MH17-es katasztrófát újra elkerülhetővé tegyük, ahhoz nem szabad ezt megengedni, nem tájékoztatunk egy légitársaságot. Ezen kívül olyan parlamentek, mint például a német parlament, jogosultak szatellit képek megnézésére, miközben a holland parlament nem. Technikai szempontból és bűnügyi szempontból várjuk a választ, hogy ki a felelős. Köszönöm szépen! Lo primero dar la felicitación. Először is szeretnék gratulálni De Schreier úrnak a világos és tömör előadásával kapcsolatban. Ez ugyanis bizonyítja, hogy nagyon szakmai munkát végeznek, és minden garanciát biztosítanak. A, az tény, ami engem meglep, az az óvatosság, ugyanis nem tudjuk, hogy ki volt az elkövető, és nem tudjuk a pontos körülményeket is. Úgy tűnhet, hogy tudjuk ez az óvatosság, ez a körültekintés itt a parlamentben, az AFED bizottságban, a plenárison hiányzik. A, ez az óvatosság, hogy ne hibáztassunk, ne keltsünk hangulatot. Ezért nagyon oda fogunk figyelni arra, nagy figyelemmel fogjuk meghallgatni e vizsgálat eredményeit. Két kérdésem lenne, ön mit gondol, hogy mikorra kaphatunk választ az ilyen jellegű vizsgálatok mennyi ideig szoktak tartani általában? Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek, aki eh, kérdést tett fel. Igyekszem a legjobb tudásom szerint megválaszolni ezeket. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy az Európai Parlament mit tehet, hogyan segítheti a vizsgálatokat, a két vizsgálatot, és mit kell tenni, mit lehet még tenni annak érdekében, hogy az áldozatok maradványai hazatérjenek, mit tehet a parlament ebben. Nos, a legpraktikusabb dolog kettő, eh, amit említhetek. Az első, A bűnügyi eljárás tekintetében a harmadik országok felé jogi segítségnyújtási kérések lesznek majd. Ez a, a, az ügyészek, az országok ügyészi hivatalai között egy bevett eljárás. Nagyon fontos, hogy a parlament azonban figyelemmel kísérje ezt, és jelezze azt, hogy azok az országok, amelyeket arra kérnek, hogy jogi segítséget nyújtsanak a nyomozás során, ezek a kötelességeit teljesítsék, kötelességeiket teljesítsék. A másik pedig, ahogy már jelzésre került, előfordulhat, hogy vissza kell térni a baleset helyszínére további vizsgálatokat végezni, ez továbbra is nehéz a helyszíni biztonsági helyzet miatt. A biztonsági helyzet, ahogy már mondtam, nehéz. A tűzszüneti megállapodást gyakran megsértik, és nagyon fontos lenne, hogy a parlament továbbra is hangsúlyozza azt, hogy minden félnek be kell tartania a Minszki egyezményt, ami a tűzszüneti megállapodás, megállapodást illeti. Aztán volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy ez a bizottság megismerheti-e majd a bűnügyi vizsgálat eredményét. Azt hiszem, hogy a kormányom nagyon szívesen ad információt az Európai Parlamentnek ezzel a témával kapcsolatban, minden olyan információt, amelyet nemzeti partnereinkkel is megosztunk, tehát a nem titkosított információkat, Ezt a kérést továbbítom a fővárosomnak. Ami a rommot illeti, roncsot illeti, azzal kapcsolatban, hogy, hogy bizonyítékok eltűntek-e, ellopták-e ezeket, ezeknek egy részeit. Nos, el tudják képzelni, hogy ami a biztonsági igazgatóságot illeti, előfordulhat, hogy a vizsgálatok során, amely a roncs darabok vizsgálatát illeti, előfordulhat, hogy egy ponton vissza kell térni a helyszínre, attól függően, hogy milyen a biztonsági helyzet. A, én intelligens módon nyújtott, gyűjtötték természetesen össze ezeket a roncsdarabokat a korábbi, a helyszín korábbi felkeresése során, és a legjobb ismereteik szerint azonosították azt, hogy a roncsok mely elemei voltak megtalálhatók a baleset helyszínén, és a Safety Board volt az, amely úgy döntött, hogy sikerült megkapni azokat a roncsdarabokat, amelyeknek eh, eh, a vizsgálatára eh, szükség volt. Ami az információ megosztást illeti, arra vonatkozóan, hogy egy ilyen terület, mint például a kelet-ukrajna fölötti repülés biztonságos-e, ez egy rendkívül összetett kérdés. A, itt a légi közlekedési tájékoztatásokra gondolok. Két dolgot kell itt elmondanom. Először is, függetlenül attól, hogy milyen borzasztó ez a baleset, nyilván tanulságokat kívánunk levonni ebből. Az elmúlt hetekben, novemberben az IKEA-ban vita folyt arról, hogy milyen eljárásra van szükség, itt milyen eljárást kell alkalmazni. Én bár ez egy másik kérdés, amire egy másik képviselő tért ki, tehát miért nem tájékoztatták erről a légitársaságot? A helyzet most a következő. Ahol beazonosított kockázat van, erről a tájékoztatást megadjuk, és a légitársaságok felelőssége ezt az információt megfelelő módon felhasználni a döntésükhoz. Ami azt illeti, hogy titkos szolgálati információkat ö, osszunk meg légitársaságokkal, remélem nem bánják, hogyha nem válaszolok erre. Nem fogom, tudom, nem fogom tudni megmondani önöknek azt, hogy mely az a titkosítási szint, amelyen fölött már még meg lehet, vagy már nem lehet megosztani információkat légitársaságokkal. Aztán a következő kérdés, hogy lehet az, hogy a Bundestag hozzáfér a műhold felvételekhez és más titkosszolgálati információkhoz. Nos, az én kormányom tudatában van a média híreknek, tájékoztatásnak. Az ügyészi hivatal a vizsgálatok során minden információt, amelyet meg tud szerezni, igyekszik megszerezni, amely hozzáférhető, megkapható, és ezekbe tartoznak a műhold felvételek is. És bízunk benne, hogy hozzáférünk minden olyan anyaghoz és információhoz, amely a bűnügyi vizsgálatok lefolytatását lehetővé teszi. Meddig tartanak még a vizsgálatok? Jeleztem, hogy a biztonsági testület vizsgálatai 2015 közepéig is eltarthatnak. Egy egyéves vizsgálat ilyen összetett esetben, baleset esetében nem számít hosszú ö, időszaknak. Úgyhogy remélem, nem engem tesznek felelőssé azért, hogyha ez még tovább fog tartani. Ami a bűnügyi vizsgálatokat illeti, ezek nagyon összetentek, ezek még eltartanak egy darabig, nyilván tudni szeretnék, hogy meddig. Hogyha meg kéne határoznom, én azt mondanám, hogy ez 2016-ig bőven eltarthat. Nyilván önök is ismerik ennek a balesetnek az összetett jellegét, úgyhogy nyilván nem valószerűtlen ez az állítás. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Further questions? Nincs már több kérdés. Sáke asszony, tessék. Föltehetem még a kérdésemet? Igen. A következő kérdésem hogy bizonyítékokat még közé akarnak-e tenni, ami tisztázná azt, hogy ki a felelős, tudja, hogy az összeesküvés teória él, az ukrán hatóságoknak ez nagyon káros, hogy hogy lehetne ezeket a híreket hanvába folytani, közé tesznek-e bizonyítékokat? Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Először is szeretnék együttérzésemnek hangot adni a holland nép felé. Az MH17-es gép lezuhanása kapcsán. Én egy lengyel választókörzetet képviselek, és ennek a lezuhanásnak a körülményeit mindig a Smolenski katasztrófához hasonlítjuk. Government. First... Szeretnék gratulálni a holland kormánynak. Először is, hogy Ukrajnával egyezményt írtak alá arról, hogy a testeket majd holland területen azonosítják be. Szerintem ez egy nagyon fontos döntés volt, hiszen így biztosítékot kaptak, és ellenőrzési lehetőséget a folyamat fölött. És így biztosítékot kaptak a családok is. Lengyelországban még mindig megszenvedjük a Smolenszki katasztrófának a következményeit, hogy a testek azonosítását az oroszokra hagytuk. Másodszorban szeretnék gratulálni ahhoz, hogy a technikai vizsgálatot nemzetközi normák szerint végzik. Nagyon fontos a független hatóságok szerepe lehet, hogy sokáig tart a vizsgálat és a végkövetkeztetések levonása, de úgy gondolom, hogy mivel a lengyel történelem egyszerű példával szolgált már az ilyenfajta katasztrófára, legalább önöknek azt sikerült biztosítani, hogy megfelelően kézben tartsák a vizsgálatot. Ez nagyon fontos. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, nagykövet úr. Nagyon sok kérdésre válaszol, de nem arra nem, ami a titoktartási megállapodásról szólt Ausztrália, Hollandia, Belgium, Ukrajna között, és hogy ennek az aláíróinak van-e vétójoga, és a maláziai népet, orsz, Maláziát miért nem vették ebbe bele. Thank you, Mr. Chairman. Brock. Köszönöm szépen, Brock elnök úr. Nagykövet úr, nagyon együtt érzek önökkel, illetve a családokkal, az áldozatok családjaival, és a együttérzésemet az ukrajnai delegáció nevében is szeretném kifejezni. Az ukrán hatóságokkal való együttműködésük példaértékű, hiszen a Ukrajnának azon területén találhatók a roncs, található a roncsok egy része, amely most nem megközelíthető. Szeretném tudni, hogy a végső értékelésnek milyen időkeretet biztosítanak. Ön tulajdonképpen a konkrét véleménynyilvánítással kapcsolatban inkább igyekezett visszafogottan nyilatkozni, nem tudom, hogy esetleg itt valami pontos adatot tud-e mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a konspirációs elméleteket illeti, illetve hogy elutasítjuk azokat a feltételezéseket, amelyek nem megalapozottak. Szerintem erre nagyon egyszerű választ tudok adni. Újra elmondom, hogy meg kell várni a nyomozások, a vizsgálatok végső eredményeit. Úgy, a biztonsági igazgatóság, a Safety Board nyomozását illetően, illetve a közös nyomozati csapat vizsgálatát illetően, ami a felelősség kérdését próbálja meg feltárni. Úgyhogy még mindig nem akarok semmiféle nyilatkozatot tenni a felelősségről vagy a felelősség hiányáról. A nyomozást függetlenül is lehet végezni, mindenféle nyomás vagy befolyás nélkül. A második kérdés. Szeretnék köszönetet mondani hogy ilyen kedvesen nyilatkozott az erőfeszítéseinkről. Igyekeztünk nemzetközi szintre emelni ezt a nyomozást, és ezt teljes mértékben elismerjük, és felismertük, hogy a Csikágói Egyezmény világossá teszi, hogy ki rendelkezik elsődleges felelősséggel e- ilyen esetekben, de mivel ez a katasztrófa nemzetközi kihatásokkal is rendelkezett, úgy gondoljuk, hogy mindannyiunk előnyére válik, hogy sikerült megállapodnunk nagyon sok érintett országgal azzal kapcsolatban, hogy hogyan folytassuk le a vizsgálatot. Tehát itt újra szeretném elismételni, hogy mennyire hálásak vagyunk, és mennyire nagyra értékeljük az ukrán hatóság erőfeszítéseit, illetve a velünk való együttműködésüket, és más nemzetközi partnerekkel való együttműködésüket. Elnézést kell kérnem Ráke asszonytól, ugyanis nem válaszoltam korábbi kérdésére, nincsen vétójog, de erről a megállapodásról sajnos többet nem mondhatok. Hogy Malázia miért nem tagja a közös nyomozati csoportnak, csak annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy nagyon jó kapcsolatunk van a maláj hatóságokkal, és Malázia jelezte, hogy szeretne részt venni a vizsgálatba, tehát teljes mértékű az együttműködés, illetve szerepvállalásuk a nyomozati munkában. De hogy teljes jogú tagja szeretne-e lenni a nyomozati csapatnak, vagy sem, ezt a csapat tagjainak kell eldöntenie. Elhangzott, hogy igyekeztem elkerülni a válaszadást az okok tekintetében, és a nyomozás ütemtervével kapcsolatban, illetve hogy mikor hozok nyilvánosságra a végső adatokat. Igen, teljesen igaza van, és a továbbiakban is így fogok eljárni, ugyanis nem tudom előre megmondani hogy a biztonsági igazgatóság, illetve a közös nyomozati csapat mikor fog végleges jelentést létrehozni, nem fogunk rájuk nyomást gyakorolni, és talán azt elmondhatom, hogy ezek az emberek, ezek a szakemberek nagyon is tisztában vannak azzal, hogy a nemzetközi közösség, illetve az elhunytak családjai, mennyire szeretnék, hogyha lehető leghamarabb eredményeket mutatnának fel, de szükségük van arra, hogy teljes körű, meggyőző, átfogó nyomozást folytassanak, amelynek következtetései világosak, és amelyeket mindenki el tud fogadni. Köszönöm szépen. So, myself... Nos, én magam is köszönetet szerettem volna mondani önnek, hogy tájékoztatott minket a vizsgálatról. Azt hiszem, hogy egy ilyen esemény elfogadhatatlan, úgyhogy élvezi a teljes támogatásunkat, és az Európai Parlament mindig is elérhető lesz az ön és a holland kormány számára, ha ezzel szeretnének élni. Úgyhogy köszönöm szépen, és abban a reményben, hogy ez soha többet nem történik meg viszontlátásra, és lezárom az ülést mára. Nincs, nem lesz ma fogadás, ha jól tudom. És majd látjuk egymást legkésőbb holnap reggel. Nine o'clock. Thank you. Herzlichen Dank. Danke Na.